Ja, ich darf äh, nun... És akkor most äh, térjünk rá a napirendünkre. Némileg módosítottuk a napirendünket. Gondolom mindenki egyetért ezekkel a módosításokkal. Itt a fordításokra is äh, utalunk, amelyek rendelkezésre állnak. Az üléseket az interneten is közvetítjük Amennyiben nincsenek ellenvetések, akkor a jegyzőkönyvben ezt így felvehetjük. Vannak-e a jegyzőkönyvhöz megjegyzések, amennyiben nincs, akkor elfogadtuk, és akkor rátérnénk a mentesítési eljárásra az ügynökségekkel kapcsolatosan a 9 10 11-es napirendi pontokról van szó, amelyeket együttesen fogunk megvitatni, és megadnám a jelentéstevő asszonynak a szót, és kérem ismertesse, hogy hogyan lépjünk tovább. A parlament egy jelentést fogadott el, és akkor most először is a jelentéstevőnek, Monika Makovejnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! A májusi szavazást követően a koordinátorokkal közösen úgy döntöttünk, hogy a plenáris által május 10-én elfogadott jelentést vesszük alapul ezekhez a jelentésekhez. A következő eljárásbeli lépés a módosítók kidolgozása volt, illetve lesz. Ennek határideje szeptember 6-a, de mi, mi már a korábbi e-mailben a kollégáknak is jeleztem, a módosítókat két-három nappal a határidő előtt megküldöm majd mindenkinek, hogy megismerhessék a az elképzeléseimet, illetve hogy elkerülhessük az ismétlődéseket. Mindenek az az oka, hogy az ügynökségeknek is időre van szükségük, hogy megkezdjék azon intézkedések megvalósítását, amelyek az elhalasztást indokolták. Tehát tulajdonképpen az ügynökségek érdeke is, hogy több idő álljon rendelkezésükre mindehhez. Ezért döntöttünk így, hogy így járjunk el. Az árnyék jelentéstevők ülésére szeptember 5-én kerül sor, tehát a módosítók benyújtási határideje előtt, de mint ahogy említettem, már a módosítók szeptember 2-a, 3-án meg lesznek. És az ügynökségekkel szoros kapcsolatban álltam, tárgyaltam minden ügynökség igazgatójával a tervezetekről, arról, hogy milyen lehetséges intézkedéseket kell foganatosítaniuk a összeférhetetlenség elkerülésére, itt az OECD iránymutatóra utaltam, például az EFSA esetében, az EFSA által kiadott tanulmány, ami az ágazatok, az ipar összeférhetetlenségi ügyeire, illetve a független működésére vonatkozik. Én tudom, hogy nem minden intézkedést lehet megvalósítani, de minden esetre hitelesen el kellene kezdeni ezt a munkát, és ez számomra már kielégítőnek bizonyulna, és ennek alapján én a mentesítést kész lennék megadni. Ami pedig az ügynökségekkel való tárgyalásokat illeti, abban állapodtunk meg, hogy az a legutóbbi eredményeket augusztus közepéig fogják megküldeni, és ezt majd akkor, tehát augusztus közepén önökkel is meg fogom osztani. Ezen kívül a az igazgató tanácsok elnökeivel is tárgyaltam a környezetvédelmi ügynökség és az EFSA esetében. Az EFSA igazgató tanácsának elnöke pontosan azért köszönt le a posztjáról, mert az összeférhetetlenség gyanúja merült fel. Az otthoni kollégákkal folytatott megbeszélés eredményeit a ügynökségeknek megküldött anyagok tartalmazzák, illetve Potocsnik úrral is folytattam megbeszélést a környezetvédelmi ügynökséggel kapcsolatosan, időközben pedig egy e-mailt küldtem, amiben egyfajta cselekvési terv szerepel, arra vonatkozóan, hogy milyen intézkedéseket várunk a környezetvédelmi ügynökségtől, továbbra is levelezésben leszek velük. Az ügynökségekkel közösen tehát együtt dolgozunk, és szeretnék mindenkit biztosítani még egyszer afelől, hogy az én szándékom az, hogy támogassuk az ügynökségeket, a problémák orvoslásában, és ha ezeket nem tudják teljes mértékben megoldani augusztus végéig, akkor a jelentésekben majd továbbra is nyomon fogjuk követni az elkövetkezendő években a még nyitott kérdéseket. Akkor itt most be is fejezném. Gondolom sokan kívánnak hozzászólni. Ja, vielen Dank an die Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, ha megengedik, megragadnám az alkalmat helyütt arra, hogy néhány dologra kitérjek, ami elhangzott a mentesítési eljárás kapcsán. Először is a mentesítési eljárás nagyon fontos eszköz a parlament számára, és ez az eszköz felelősség teljesen alkalmazandó. Ez azt jelenti, hogy nagyon pontosan meg kell vizsgálnunk az érvelési rendszert, és azt gondolom, hogy a Költségvetés Ellenőrzése Bizottság, ami az ügynökségeket illeti, nagyon és óvatosan és körültekintően járt el. Nagyon fontos persze az egyes frakciók közötti politikai nézetkülönbség. Volt, aki úgy gondolta, hogy az egészet el kell napolni, volt, aki úgy gondolta, hogy az a megtalálható okok nem elegendőek az elnapoláshoz. A politikai eljárásban persze van erre lehetőség. A parlament plenáris ülése, amely a legfelső döntéshozatali grémium, a makovei jelentést nagy többségben elfogadta, és ezen az alapon úgy gondoljuk, hogy benne vagyunk ugye az eljárás folyamatában, Mandátumot kaptunk tehát, az elnapolást követően volt további levelezés, és szeretnék arra utalni, hogy a parlament elnöke Martin Schulz velem folytatta a párbeszédet, annak érdekében, hogy ebben az összefüggésben, a meghallgatásokkal összefüggésben, amelyeket szeretnék megszervezni, szeretné világosá tenni, hogy a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságnak az a feladata, hogy megbizonyosodjon arról, hogy mi a pontos mandátum. És szerintem nagyon is fontos, hogy a vitát nem itt fogjuk igazából folytatni majd, hanem másút. Tehát egy megfelelő vita során arról kell gondolkoznunk, hogy hogyan kell a jövőben eljárnunk ebben a házban, hogyan lehet arról gondoskodni, hogy a bizottságunk presztízse érintetlen maradjon, sőt nagy legyen, ha úgy tetszik. A hetes függelékben találhatóak ugye a feladataink, és szeretnénk a hetes függelékben megfogalmazott feladatköreinknek megfelelni. Úgy döntöttem, hogy itt nyilatkozok, hiszen levelezés volt már, a jelentéstevő asszony Monika Makovej levelezett, valamint Jutta Haug kolléganő is. Szeretnék eh, bizottsági elnökként ezen levelezéshez hozzászólni. Egyrésztről a jelentéstevő asszony szabadon, önállóan léphet fel, mindig is így volt, és más témákban és más bizottságokban is megfelelő szabadsággal rendelkezik a jelentéstevő. A jelentést azonban nem csak egy személyhez kötjük, hanem a politikai hatalmi viszonyoknak megfelelően a parlament egésze eh, készíti el ezt a jelentést, és természetesen egy megfelelő politikai folyamatot kell eh, figyelembe venni, nagyon fontos, hogy a jelentés készítője visszajelzéseket kapjon az árnyékelőadóktól és a bizottságtól. Nagyon fontos az állandó kapcsolattartás, éppen ezért természetesen minden képviselő szíve joga a kérdéseket feltenni, azonban ehelyütt bizottsági elnökként fenntartom magamnak a jogot, hogy a bizottságunk nevében nem egyes képviselők, se nem jelentéstevők ragadják magukhoz a szót, hanem a parlamenti bizottság elnöke egyeztetve a koordinátorokkal nyilatkozik, tehát még egyszer szeretném elmondani, hogy a bizottság nevében, a szakbizottságok, szakbizottságunk nevében egyesek nem léphetnek fel. Ami az akciótervek, intézkedési tervek előterjesztését illeti, ez sem egyes képviselők feladata, hanem az egész szakbizottság, illetve az egész parlamenté. Megfelelő parlamenti eljárásban lehet tehát előterjeszteni. Ennél a jogi megközelítésnél maradnék. Furcsának tartom azt, hogy amikor más képviselők, akik kérdéseket tesznek fel, ügynökségekhez fordulnak, ha asszony ön is így járt el, önök a költségvetés ő azt kéri az ügynökségtől, hogy ne válaszolja meg a jelentés készítő kérdéseit. Nos hát parlamentként nem hiszem, hogy ezt a, ez az eljárás a megfelelő közös megoldáshoz vezetne. Most óvatosan fogalmazok, én úgy gondolom, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megtaláljuk az útját, módját annak, hogy hogyan lehet az ügynökségek ügyeit lezárni, és ezzel összefüggésben mindenkit figyelmeztetek, óva intek pontosabban, Makovej asszonyhoz szólnék személyesen, most jelentéstevőként az ön feladata az, hogy az árnyék előadókkal a parlamenti eljárásnak megfelelő, működőképes eljárási módot válaszol. Más helyütt ez már világosá vált, ha ezt jól teszi a jelentéskészítő, akkor sikerül a többi frakció jelentéstevőit, árnyék előadóidőt megnyerni, elfogadható kompromisszumokat kidolgozni is. A gyakorlat, a tapasztalat azt mutatja, akik itt vannak már hosszabb ideje, nyilván annál erősebb a parlament, minél egységesebb. Azt hiszem, hogy ha most azon gondolkozunk, hogy hogy járjunk el, szerintem megoldást kell találni arra, hogy a határidőt követően hogyan lehet konstruktívan felhasználni a módosítókat, és szeptemberben egy szabályszerű szavazati eljárásban kell majd eljárnunk. Ezt el akartam mindenképpen önöknek mondani, mert nem nagyon érzek kedvet ahhoz, hogy szeptemberben vagy októberben, vagy a következő hónapokban rendszeresen meghívjanak azért, hogy megvitassuk a mi bizottságunkban néhányok által javasolt eljárásmódot. Az elnökök kétekezletén, vagy az elnöknél nem kívánom ezeket az ügyeket előterjeszteni. Mindenki fejét rázza, hiszen ez az itt kezdeményezett eljárásfajta nem mindig nyeri meg a többiek, az elnökök értekezet és az elnök tetszését. Remélem, hogy megtaláljuk a módját annak, hogy az egészet rendeltetésszerűen lezárjuk. Nem tudom, hogy ki szeretne hozzászólni. Kármennek van egy egész listája, azt hiszem. Prospáta asszony, nem? Gebrandi úr, tessék. Gebrandi úr, tessék. Elnök úr, azért kértem szót, igazából technikai jellegű kérdést szeretnék folytani, Makovei asszonynak a jelentéstevőnek. Munkadokumentumról beszélt, amelyet készített, de nem vagyok benne biztos, hogy milyen dokumentumról van szó. Tehát mielőtt meghallgatjuk az egyes akciókat, esetleg mondja el nekünk, mi ez a munkadokumentum. Ich habe eine große Rednerliste, da ist auch die Frau Makovai auf der Rednerliste. Hosszú a hozzászólók listája, rajta szerepel Makovai asszony is. Először szerintem nézzük meg, hogy ki mindenki kér szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát magas hullámok csaptak a fejünk felett, Makovai asszony jelentései körül csaptak össze a hullámok, egy délutánt a szakbizottságban, sok időt a plenáris ülésen töltöttünk ellentmondásos szavazásokkal. Eddig ebben a szakbizottságban nem voltak tipikusak az ilyen szavazások. A mentesítésnél nem volt erre példa. Az én politikai frakcióm nevében szeretném elmondani, hogy hát aggódunk ám, amit, hogy ez hova vezet majd. Mert most, ha csupán megnézzük a formális megközelítést, amelyet a jelentéstevő asszony készített. Hát nem tudom, hogy ez hova vezet. A feladatok, amelyeket kitűztünk magunk elé célként, tehát, hogy mit várunk el az ügynökségektől, ezt parlamentként mi már megállapítottuk. De most nem ezt kell persze megvitatni. Az én kérdésem retorikai jellegű. De talán a jelentéstevő asszony ezzel kapcsolatban szólhatna. A kérdés az, az ügynökségek egy májusi plenáris ülésen hozott döntés között, amikor először hangzott el a plenáris ülésen, a plenáris ülés véleménye, és egy második jelentés között, ugye most kaptuk ezt a jelentést, szeptemberben lesznek a szavazások, mit lehet elérni májustól szeptemberig? Az ügynökségek mennyire képesek a tisztelt parlament által számukra kitűzött céloknak megfelelni, elvárásoknak megfelelni. Szerintem az lehetetlent is megpróbálhatják az ügynökségek, de ami a politikai értelmezést illeti, ugye ennek a szakbizottságnak kell értelmezni, ugye az a megközelítés. Ez megfelel-e? Nos, én arról vagyok meggyőződve, hogy ezt vegyük figyelembe, és Makovej asszony után ugye Gebrandi úr lesz az illetékes jelentéstevő, hát nézze majd meg Gebrandi úr, hogy az ilyen megközelítés pozitívan folytatható ez ilyen hozzáállás. De ne várjuk el azt, hogy az ügynökségek, amelyeket nagyon általánosan bíráltunk, háromnál nem adtuk meg a mentesítést, a megkritizált ügyeket szeptemberig nem tudják feloldani az üdülős ügynökségeket, ezt nem gondoljuk komolyan, ezért kérek minden tisztelt frakciót ebben a házban, ugye még ma is beszélünk erről, ne felejtjük el. Na most, ami az administratív terheket illeti, amelyeket magukra vállalnak az intézmények, ugye hát az európai intézményeknek csökkenteni szeretnénk a terheit, nem növelni. Hát ezt vegyük komolyan. Amit az ügynökségek elérnek, az azon kell mérni, amit a plenáris ülés döntött. Ne várjunk többet. És amikor azt látom, hogy azon túl, amit a ház plenáris ülése elfogadott, Makovai asszony újabb és újabb kérdéseket tesz fel az ügynökségnek, ott olyan emberek ülnek, akiknek nem az a feladatuk, hogy kérdésekre válaszoljanak, hanem az ügynökség tisztviselőiként a munkájukat végzik. Na most hát most azért kicsit aggódom, hogy ha megnézzük az igazságosság elvét, egyáltalán, ha ferek vagyunk az ügynökségekkel, meg tudnak felelni az elvárásainknak? Vagy olyan feladatokat várunk el tőlük, amikről mi magunk is tudjuk, hogy lehetetlenek? Szerintem van itt olyan ember a szakbizottságban, aki tisztában van vele, hogy lehetetlen követelünk. És ezt figyelembe véve, azért ne felejtjük, hogy milyen munkaterhelést jelent a plenáris ülés által megfogalmazott mandátum végrehajtása az ügynökségen belül. Azok munkaterhelése, akik a képviselő kérdéseire válaszolni akarnak, hiszen akarnak válaszolni az ügynökségi munkatársak, hát nekik milyen megterhelést jelent ez. Na most nem szeretném, ha félreértenének. Én támogatom azt, hogy a KONT bizottság felelősség teljesen és részletesen töltse be feladatát, a költségvetés ellenőrzést, az ügynökségek esetében is. Nagyon fontos tehát a vályok betartatása, de elnök úr ön is utalt arra, hogy ami sok a sok. Ha most azt nézem, hogy jelentéstevő asszony már arra vonatkozó javaslatokat tesz, hogy az ügynökségek milyen akcióterveknek feleljenek meg, hát akkor az a kérdésem, hogy ez hova vezet? Most a tartalomról nem is beszélek. A tartalomról sokat mesélhetnék, főleg a legutóbbi bekezdése kapcsolatban. De talán ha ok asszony hozzászólását is jobban megérték, az ügynökségeket szépen kérjük, hogy ők arra azért vannak, hogy a munkájukat végezzék. Másodszorban feladatuk vagy tisztük ebben a mentesítési eljárásban ö, sok munkatársat megbízni a feladatok ellátásával. Most újabb és újabb kérdéskatalógusok megválaszolására külön azért státuszokat nem osztak itt az ügynökségekben. Na most azok a kollégák, akik nem minden nap állnak kapcsolatban az ügynökségekkel, nekik is lehetőségüket, lehetőséget kellene biztosítani, hogy benyomást szerezzenek az ügynökség munkájáról. Elnök úr, ha az időnk lehetővé teszi, nagyon örülnék annak, hogy az itt jelenlévő ügynökségi képviselő, persze, hogyha hajlandók és van kedvük, mondanának valamit ezzel kapcsolatban, hogy ők hogy látják a mandátum plusz újabb katalógusok megválaszolása, Mit gondolnak az ügynökségek erről? Ha megengedik, én itt zárnám gondolataimat, de egy világos kérdést fogalmaznék meg. Makovej asszony, mit akar elérni ezzel a mentesítési jelentéssel? Az a benyomásom, hogy a jelentés célja, hogy ne adjuk meg a mentesítést az ügynökségeknek. Ön erre. Önnél erre megy ki a dolog, azt hiszem. Az. Köszönöm szépen. A Stars kollégája a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon figyelmesen hallgattam az elhangzottakat, de nem tudok igazán egyetérteni ezzel. Azt gondolom, hogy valóban az a feladatunk, hogy kérdéseket tegyünk fel a, az ügynökségeknek, főleg az összeférhetetlenségek kérdésében. Hiszen itt fontos döntések születnek, annak érdekében, hogy biztonságosak legyenek az élelmiszereink, a gyógyszereink, és hogyha itt összeférhetetlenségi kérdések merülnek fel, akkor megkérdőjeleződnek, hogy ezek a fontos döntések jó döntések-e. Azt gondolom, hogy a költségvetési mentesítő eljárás hivatott azt is biztosítani, hogy ezek megfelelően történjek. Az egyik olyan dolog, az egyik oka, miért ezt a frakcióm az ügynökségek mentesítését, költségvetésének mentesítését el akarta halasztani, e, ez pedig a számvevőszéki jelentés. Arra kérésünkre elkészült egy jelentés az ügynökséget érintő összeférhetetlenségi kérdésekben, a légiközlekedés, a élelmiszerbiztonsági és gyógyszerbiztonsági ügynöksége kapcsolatban, és ezt konkrétan tudom, hogy hogy 2012. május 9-én az a számvevőszék megállapította, hogy ezeknél az ügynökségeknél volt összeférhetetlenség. És azt gondolom, hogy ez a kérdés az a mi kezünkben van, és minimum meg kell vitatnunk az árnyék jelentős tevőkkel, a jelentéstevőkkel, és látnunk kell a megjegyzéseket, a hozzászólásokat. Azt tudom, hogy a számvevőszék nem nagyon szeret előre kiadni dolgokat, főleg úgy, hogyha nem elérhetőek ezek fordításokban, de ezeket meg kellene vizsgálnunk azért, hogy hasonló megegyezésre jussunk a számvevőszékkel is. Azt gondolom fontos, hogy tudjuk, miként vélekedik a számvevőszék ezekről az összeférhetetlenségi kérdésekről, eh, a és azt gondolom, hogy ebben a tekintetben a legfontosabb az, az élelmiszerügyi, illetve a a eh, gyógyszerügyi eh, ügynökség, biztonsági ügynökség a legfontosabb. Meg kell keresnünk az Európai Bizottságot is. Azt szeretnénk tőlük megtudni, hogyan definiáljuk a törvényhozási kereteket az összeférhetetlenségi kérdésekben. Nincs meg ez a, ez a törvényi jogi keret tulajdonképpen. Az alapja ennek lehetne az OECD-nek e e a szabályozása, és ezt a karát is vehetnénk. Amikor a munkafolyamatokra kerül a sor, azt gondolom, hogy amit tennünk kellene, az a következő. eszmét kellene cserélnünk az igazgató tanácsokkal, az ügynökségekkel, és le kellene velük ülni, eldönteni azt, hogy milyen irányba mozdunk, hogy lássuk azt, hogy mi a céljuk, hogy egy fenntartható úti tervet dolgozzunk ki, hogy meg megfelelő irányba menjen. Egyetértek Jens abban, hogy ezt nem fogjuk tudni abszolválni októberig, de ezt most meg kell csinálni, és ha jóvá tudunk hagyni itt egy előzetes jelentést, szeptemberben mondjuk a frakcióban, és aztán később a plenárison, akkor lenne egy olyan programunk, egy úti tervünk hosszú távra, ami a következő jelentéstevőnek lenne nagyon hasznos, hiszen az így elért megállapodások alapján, ha azt mondjuk, hogy igen, látjuk, hogy a jó, vagy helyes, vagy nem helyes irányba halad ez az egész dolog, az a benyomásunk, hogy a, az ügynökségek tekintetében azt mondhatom, hogy vették az adást, jó irányba mozdultak el az igazgató ügyében is, és azt gondolom, hogy meg kell ragadni most ezt a lendületet, és ezt a pillanatot arra, hogy ebben az irányban haladjunk tovább. A környezetvédelmi ügynökségnél, és amit már mond, elhangzott a, a plenárison is, tehát az környezetvédelmi ügynökséget illetően az az érzésem, hogy voltak hibák. Nincsenek illúzióim a közbeszerzésekkel kapcsolatban, hogy ezek különösebben zöld megközelítést tudnának képviselni. Azt gondolom, hogy ezekkel másképp, ezt másképpen kéne megközelíteni. Úgy gondolom, hogy nem kell olyan keményeknek lennünk a környezetvédelmi ügynökséggel kapcsolatban. Vannak olyan kérdések, amelyeket meg kell vizsgálnunk, és azt várom a jelentéstevőtől, hogy hogy jusson megállapodásra az árnyékjelentőstevőkkel azzal kapcsolatban, hogy mi az, amit már elértek, mik az eredmények. És a két fontos ügynökség tekintetében egyfajta úti tervet tudjunk, egy lépésről lépésre követhető tervet uh, tudjunk lefektetni. Köszön. Köszönöm szépen, száz kolléga, és hogy ne legyenek rossz benyomások, közvetlenül szólított meg engem, mint mint bizottsági elnököt. Tehát először is a szembevőszék külön jelentése nem említi az összeférhetetlenség kérdéseket, ez tény. Itt a házban már került az asztalra, olvasták bizonyos képviselők ezek, ennek a szembevőszéki jelentés tervezetét, és a bizottság nevében fel is szólított, felszólították, hogy a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság nevében ezt benyújtsa. Ugyanakkor, másodszor, felszólítottam, hogy nyújtsa be ezt a jelentést, de ezt én még nem kaptam meg. A számvevőszék még nem adta át ezt a jelentést. A másik érdekes kérdés pedig az, hogy hogy hogyan dolgozzunk olyan jelentéssel, ami nem áll rendelkezésünkre. Hol olvashatunk az eljárás rendben arról, hogy mi a teendő akkor, hogyha a, a számvevőszék jelentését még nem kaptuk meg. Hogyan dolgozunk akkor, kedves kollégák, mi a teendő ilyen esetben? hiszen a számbevőszék elnöke független, és azt szeretném tudni, hogy ebből hogyan lesz politikai e, eszköz. Hát ez nem megy, kedves kollégák. Szeretném leszögezni, hogy itt csak olyan jelentésről lehet beszélni, amit már hivatalosan benyújtottak. Tehát, ha a parlament egy ilyen jelentésről beszél, megvitat, felszólíthatjuk a számvevőszéknek a független elnökét arra, hogy ezt nyújtsa be. Kaldéra elnök megígérte, hogy a nyári szünet után ez a jelentés rendelkezésre fog állni. De szerintem de, de nem szabad erről spekulálni, és har, éppen ezért harmadszor, ahogy Strasz kolléga is mondta, mit akarunk elérni, mi a célunk, és éppen ezért ajánlom azt, hogy a makovei jelentés alapjául a plenárison hozott döntést, tehát, hogy elhalasszuk ezt a mentesítést, ezt kellene, ebből kellene kiindulni. És azt gondolom, hogy ez a történelemben az utolsó mentesítési eljárás. És azért ezen csodálkozom, hiszen jövőben is lesz majd Um, mentesítési eljárás előttünk, és a mostani kérdéseknek az alapjával mit tehetünk, mit kell tennünk, és hogyha ezek az érvek, a tények uh, olyanok, hogy ennek alap, azok alapján nem adható meg a mentesítés, hogyha a most rendelkezésünkre álló tények alapján arra jutunk, hogy meg kell adni, akkor meg fogja kapni ezt a mentesítést de a mentesítés után, októberben, novemberben, decemberben új helyzet állhat elő, akkor megvan a parlamentnek a, az a lehetősége, hogy a következő mentesítési eljárásban ezeket a kérdéseket felvesse. És azért nem értem ebben az egész vitában azt, hogy ezek miért egy valamiféle véglege, erről a döntésnek valamiféle végregességéről szólnak. Tehát a kollégákat, azokat a kollégákat, akik a titkárságot és engem, mint elnököt ö, ö, kritizálnak, kérem, hogy, hogy valami tartalmat is tegyenek a kritikák mögé. Tehát, hogy mit kellene máshogy tennem nekem, mint szakbizottsági elnöknek, hiszen én kértem ezt a jelentősé, jelentést a számvevőszéktől, de hát a számvevőszék független, és ez jól van így, és itt ebben a bizottságban csak olyan jelentésről tudunk beszélni, ami már az asztalon van, nem pedig a, arról, ami még a számvevőszéknél készül. Tehát tervezetről nem. Éppen ezért bizottság elnökként én azt gondolom, hogy ezt, ezt a felelősséget senki nem veheti át, hiszen a parlamenti eljárás alapján az elénk tárt jelentést ről tudunk csak érvelni, és hogyha ezek alapján úgy döntünk, hogy az okok nem elegendőek ahhoz, hogy megadjuk a mentesítést, akkor nem fogjuk megadni. De a kollégákat arra kérem, hogy, hogy konkrétumokat mondjon. Nos, a számvevőszéki kollégákkal mi is szeretnénk közösen együtt dolgozni. Nyilván a nyár előtt már erre nem fog sorra kerülni, de gyakorlatilag már nyár van, úgyhogy gyakorlatilag a kezdő megbeszélése is csak szeptemberben kerülhet sor. Azt gondolom, hogy ez nem szokatlan arra kérni a szemvevőszéki kollégákat, hogy kicsit gyorsítsák fel a munkát, hiszen szorosan együttműködünk velünk, és mihelyt rendelkezésünkre áll az információ, akkor mi is jobban fogunk tudni dolgozni. Csak azt szerettem volna öntől megtudni, nem kritizáltam sem ön, sem a titkárságot, nem így értettem. Azon gondolkoztam, hogy mm, nagyon udvarjasan meg lehetne kérni a számvevőszéki kollégákat, hogy kicsit esetleg a folyamatokat felgyorsítsák, hogy meg tudjuk adni ezt a mentesítést az ősszel. Nos, minden tárgyilagossággal felkértem arra a szemvevőszéket, hogy készítse el ezt a jelentést. Az elnök azt mondta, hogy lehető leghamarabb a nyári szünet leállás után ezt meg fogják tenni. Azt gondolom, hogy ezt a jelentést meg fogjuk vitatni, ezekről következtetést fogunk levonni, de a kérdés, felvetés, ugye a kérdés ugye az, hogy itt nem csak erről a három ügynökségről lesz szó, hanem a többiről is, aminek a amiből levonható következtetések azt gondolom, hogy segíthetik a mentesítési eljárásról folytatott vitánkat. Nos, egészen sokan kérték még a szót, következő Makovei asszony, Herzog asszony, Gressre, Alájel Zenda, és aztán még Geyer kolléga is kérte, hogy a, az ügynökségek jelenlévő képviselői is kapassák meg a szót, ha ezt úgy kívánják. Megléti professzor is itt van, azt tudom, az egyik ügynökség részéről, és akkor most Makovei asszonynak adom meg a szót. Okay, maybe I should... Uh, Néhány szót mondanék most is, még a vége előtt. Először is el szeretném mondani azt, hogy a döntés, az én döntésem, hogy azt javasoljam, hogy halasszuk el a mentesítést, nem politikai kérdés volt, hanem ez egy szakmai döntés. Tehát minden egyes esetben, amikor az emberek politikai ügyekről beszélnek, a mentesítéssel kapcsolatban, akkor ez harangokat kongált már a fejemben, de itt nem politikai döntésről van szó. Érdek ellentét merült fel, ezt meg szeretnénk oldani az ügynökségek és a polgárok érdekében. És én pontosan ezt tettem meg a plenáris utáni szavazáson. Nem tudom, hogy miért kell ezt még egyszer megvitatni. A szavazás eredménye megszületett, a döntés megszületett, és tudjuk azt, hogy a szociáldemokraták elmondták két nappal ezelőtt, hogy ők mind a három ügynökség esetében meg fogják szavazni a mentesítést. Ez a szavazás eredménye volt, tehát innét megyünk tovább. Úgy érzem, hogy sokkal jobb, és az én feladatom az ügynökségekkel együttműködni, tehát eh, nem lehet kritizálni csak a jelentésben, és aztán megvárni az őszt. Éppen ezért folytatom a munkát az ügynökségekkel, és Stász úr eh, roadmap szerepről beszélt ennek a dokumentumnak az esetében. Az EMA és az EFSA esetében négy órát töltöttem az EMA igazgatójával. Minden egyes intézkedést átbeszéltünk, megbeszéltük azt, hogy mire van lehetőség, mire nincs, mi az, ami hasznos, mi nem. Érdekes vitát folytattunk. Az EFSA igazgatójával pedig ugyanúgy, tehát mind az EMA, mind az EFSA esetében arról van szó, hogy ők el szeretnék kezdeni az intézkedések megvalósításán, annak érdekében, hogy az egy ellentétet eh, kiküszöböljék. Ők nem panaszkodtak, azt mondták, hogy jó az együttműködés, és látom, hogy néhány kolléga panaszkodott. Mint említettem, beszéltem az ügynökségek menedzsment bordjával is, ők eltökéltek voltak, támogatóak, és megteszik ezeket a módosításokat. És visszatérve Geyer úr felvetésére, bár tudom, hogy valószínűleg tudja a válaszomat, hogy merre is tartok, azt gondolom, hogy arra kért, hogy világosan mondjam el, hogy nem akarom megadni a mentesítést. Nem erről van szó, Geyer úr. Mint ahogy említettem az elmúlt koordinátorok, koordinátorok ülésén és e-mailben is, önnek is elküldtem ezt a levelet, mint koordinátornak, tehát néhány alkalommal elmondtam azt, ahogy azt az elején is már említettem, mivel augusztus közepéig az ügynökségek fontos, hogy bebizonyítsák azt, hogy megfelelő módon valósítják meg az intézkedéseket, amelyek az érdekek ellentétek kerülésére vonatkoznak, illetve be kell bizonyítjuk azt, hogy eltökéltek a roadmap mellett, ebben az esetben megkaphatják a mentesítést. Nekem ez a célom. És minden bizonyal ezzel tudjuk támogatni az ügynökségeket is, az ő munkájukba vetett bizalmat is növelni tudjuk az emberekben. Nem akartam utalni azokra a levelekre, amelyeket a kollégák küldtek, küldtek hiszen azt gondolom a legfontosabb dolog az, hogy vitassuk meg, mi is történik most az ügynökségek kapcsán. Számomra úgy tűnik, hogy ők elégedettek, és az emelt külön ki szeretném emelni az igazgató eltökértségét, hiszen neki ugyanazok a kérései vannak, szeretne változtatni, tehát nagyon jól működünk együtt. És szeretnénk eh, ezt a jó munkát folytatni, illetve megadni a mentesítést az említett feltételek mellett. Már háromszor elmondtam, hogy ezek melyek. Tehát az intézkedések egy részének eh, szavahihető megvalósítása és a roadmap melletti elkötelezettség. Köszönöm szépen! Hercogasszony következik, és utána Gepárti úr. Elnök úr, engedjék meg, ma magyarul beszélek, hiszen nagyon fontos kérdést tárgyalunk. Először is engedjék meg, hogy sajnálatomat fejezem ki amiatt, hogy úgy tűnik, hogy a jelentéstévő megszakította a kapcsolatot a társjelentéstévőkkel, az árnyékjelentéstévőkkel, és a koordinátorokkal folytatja közösen a munkát. Szeretném megkérdezni, hogy van-e ennek valamilyen oka, hogy a koordinátorokkal levelezésben van, miközben az árnyékjelentést tévők kimaradnak ezekből a levelezésekből. A másik nagyon konkrét kérdésem az azzal kapcsolatban lenne, hogy ö, úgy fogalmazott Makovei asszony, hogy a plenárison elfogadott dokumentum módosítását tervezi őszre. Szeretném megkérdezni, hogy nem tartaná esetleg szerencsésnek egy új dokumentumot készíteni a az őszi ülésszakon, ahelyett, hogy a régit, régit módosítjuk. Nagyon fontosnak tartanám, hogyha megtalálnánk a lehetséges összhangot a jelentést tévő és a bizottság tagjai között, de ezen túl azt is fontosnak tartanám, hogyha a szakmai bizottságokkal is nagyobb összhangot találnánk. Én azt tapasztaltam, hogy a konkrétan érintett bizottságok, de a többi bizottság esetében is a plenáris ülésen nagyon nagy különbség bontakozott ki a szakmailag felelős kompetens bizottság és a költségvetési ellenőrzési bizottság véleménye között ezért szeretném megkérdezni a jelentéstévőt hogy, és a bizottságot hogy nem gondoljuk e fontosnak hogy esetleg a környezetvédelmi bizottság is egy jelentést késztsen azt gondolom hogy az ő tudásukra és véleményükre nagyon nagy szükség lenne mielőtt újra plenáris ülésre kerül ez az ügy. következő kérdésem a transzparenciára vonatkozna. E, miután nem láttuk a jelentés tévő levelezését a, bizot, a, a érintett ügynökségekkel, ezért e, nem vagyok benne biztos, hogy kellőképpen meg tudtuk különböztetni, hogy jelentés tévőként, a költségvetési Ellenőrzési Bizottságként, e, vagy esetleg az Európai Parlament nevében tette fel a kérdéseit, és ezt azért szeretném megkérdezni, mert természetesen informálisan bennünk is megkerestek az ügynökségek, és semmilyen, a vagy az jelentés tévőket, és semmilyen adat nem állt a rendelkezésünkre, hogy válaszolni tudjunk. Ezért nagyon fontosnak tartanám, hogyha ezt jobban meg lehetne a jövőben különböztetni, hogy mi az, amit a jelentés tévő kér, vagy mi az, amit a bizottság kér. És itt azt gondolom, hogy ha a bizottság nevében kérünk bármit, akkor én ebbe egyetértek Toyer úrral, akkor ezt vagy a bizottság elnöke teheti meg, vagy a jelentéstévő esetleg a bizottság mandátumának a birtokában, de én úgy emlékszem, hogy ezzel kapcsolatban a bizottság nem foglalt állást. Szeretném azt is föltenni kérdésként, ez már az, jelentés, az eredeti jelentések elfogadásakor is egy kérdés volt számomra, hogy megfelelő arányosságról beszélhetünk-e. Mi úgy látjuk, és azt a tájékoztatást kaptuk a ügynökségektől, hogy nagyon nagy munkát végeztek, és ehhez képest az eredeti tervek szerint az árnyékjelentést tévőknek és így a frakcióknak mindösszesen eredetileg egy nap állt volna rendelkezésre ahhoz, hogy a jelentéshez a saját módosítóikat elkészítenék. Ezt én nem tekintem arányos lépésnek, úgy gondolom, hogy a bizottság minden tagjának és minden politikai frakciójának megfelelően arányosan, szüksége, arányosan elegendő időnek kell rendelkezésre állni, hogy azokat a dokumentumokat, amelyeknek az elkészítéséhez esetenként több száz munkaórára volt szükség, tanulmányozni tudjuk. Én köszönöm a jelentés tévőnek azt a látszólagos engedékenységét, hogy a jelentés elfogadása előtt esetleg két nappal ezt nekünk nem hivatalosan megmutatja, eh, de szeretném ezt kérdésnek föltenni, hogy biztos, hogy ez eh, rendben van eh, így. És általában is szeretném azt megkérdezni, hogy biztosan arányosságról beszélhetünk-e akkor, amikor egy, a jelentés tévő által az eddigi információink alapján viszonylag önkényesen kiküldött kérdőívre ennyi munkaórát kell rászánni a ügynökségeknek. Én úgy gondolom, hogy, hogy ez is egy aránytalan és fölösleges költség, hogyha költségre le. Szeretnék egy rövid megjegyzést tenni azzal kapcsolatban is, hogy mi intézményeket értékelünk. Ezért az intézményekben dolgozó személyekre tett bármilyen sértő megjegyzés, az azt gondolom, hogy nem szerencsés, és nekünk a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságnak ettől tartózkodnunk lenne érdemes. Ezek lettek volna a formai kifogásaim, és engedjék meg, hogy egyetlen egy tartalmi kérdéssel foglalkozzak. Mi a szocialista frakció nevében egyetértettünk azzal, hogy legyenek szabályok a lehetséges összeférhetetlenségre. De semmilyen módon nem tudjuk elfogadni, hogy az összeférhetetlenségekre lévő szabályok hiányában, vagy az összeférhetetlenségi szabályok esetleges kidolgozásakor visszamenőleges hatállyal alkalmazzuk ezeket. Úgy gondolom, hogy ez sérti a jogállamiság elvét, és ezért ezt nem tartanánk szerencsésnek. Kérdezném tehát a jelentéstévőt, hogy nem tartaná -e szerencsésebbnek, hogyha a saját munkájában az összeférhetetlenségekről kidolgozott, egyébként általam is értékelt, sok tekintetben értékelt, hozzáadott értéket, azt előbb törvényi szintre emelnénk, és aztán később a jövőben alkalmaznánk. És igen, fölvetődik a kérdés mindezek után, hogy vajon az intézmények szakszerű, professzionális működése, vagy a jelentéstévő saját halhatatlanságnak szobra-e a megoldandó feladat előttünk. Mi mindenképpen csak az elsőhöz szeretnénk asszisztálni. Bocsánat, bocsánat, még egy konkrét kérdést szeretnék tenni, amelyet itt a jelentéstévő asszony elmondott. Nevezetesen, és ezt meg inkább angolul kérdezem, you have spoken about the roadmap, but is it, it is the same like the action plan? Ez ugyanaz, mint az említett akció, cselekvési terv, vagy pedig egy másik anyag. Tehát két anyagról van ez szó, vagy esetleg a roadmap szót szinonimaként használta a hozzászólásában. Köszönöm szépen, Herzog asszony. Akkor talán összegyűjtenénk a kérdéseket. Garbrandy úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. A saját, én is az anyanyelvemen kívánok szólni. Amikor a szakbizottságról gondolkodunk, azt hiszem, hogy nagyon óvatosan kell bánnunk, hogy a szabályokat hogyan alkalmazzuk mindenkire és ugyanez vonatkozik az ügynökségek esetében is. Nekünk is megbízhatónak kell lennünk, és az eljárásainkat megbízhatóan kell kezelnünk. Májusban elfogadtunk egy jelentést, és függetlenül attól, hogy a frakciónk eh, hogyan szavazott, mi támogattuk a az EFSA-t most egy kicsikét tegyük félre, de a másik két ügynökség esetében támogattuk a jelentős. És ennek tükrében kell eldöntenünk, hogy ősszel esetleg egy más vélemény alakulhat ki a plenárison. Úgy tűnik, hogy az ügynökségek azt várják tőlünk, hogy következetesek legyünk, és ne jöjjünk elő újabb és újabb kérdésekkel, követelésekkel. Megszületett az állásfoglalás májusban, és ez az alapja az ügynökségek munkájának. És az ügynökségektől kértekre reagálniuk kell nekik is, mielőtt eldöntjük, hogy hogyan lépünk tovább október-novemberben. Meglehetősen furcsának tartom, hogy a májusi állásfoglalást követően hirtelen egy sor új kérdéssel állunk elő. Ezeket a kérdéseket személyesen intézzük az ügynökségekhez, és nem az, a parlament nevében. Számos választ kaptunk az ügynökségektől az elmúlt hetek során, és meg kell mondanom, hogy ezek a válaszok pusztán azt erősítették meg, amiről a frakciónk meg van győződve, vagy meg volt győződve már a májusi állásfoglalás kapcsán is. Tehát én azt szeretném megkérdezni a jelentéstevőtől, hogy ön ő, hogy értékeli a, ezeket a válaszokat? Az emával kapcsolatosan hallottunk furcsaságokról, tehát nagyon hálás lennék, ha a jelentéstevő elmondaná, hogyan értékeli az ügynökségektől kapott válaszokat a májusi állásfoglalásunkat követően. Ami pedig az úti tervet illeti. Meglehetősen meglep, itt ugyanis megint csak a következetességről van szó. Milyen alapon született meg ez az úti terv, saját kezdeményezése alapján készítette e, el. Én nem emlékszem semmi olyasmire, hogy mi, mint szakbizottság kidolgoztunk volna ilyen úti terveket. vagy pedig, hogy felhatalmazást adtunk volna a jelentéstevőnek, hogy ezeket az úti terveket magukkal az ügynökségekkel megvitassa. Úgyhogy itt megint következetesnek kellene lennünk. A másik kérdés pedig, hogy mennyire károsítottuk, mennyire ártottunk az ügynökségek hírnevének, hiszen ezek az ügynökségek rendkívül fontos munkát végeznek, most független attól, hogy milyen ügynökségről van szó, ezek nagyon fontos feladatokat látnak el. Különösen azok az ügynökségek, amikről most itt szó van. Tehát nagyon fontos feladataik vannak. Éppen ezért a mi érdekünk is, hogy a hírnevüket megőrizzék Európában. a nem, plenári, nem a plenáris részéről, hanem egyéni megjegyzések alapján felmerült kritikák szerintem ártottak egyes ügynökségek hírnevének, és ezt nagyon nehéz lesz majd helyrehozni. Én szeretném tehát megkérdezni a jelentéstevőt, hogy mennyiben foglalkozott azzal, hogy a az ügynökségek hírnevét mennyiben ástuk alá, illetve mennyire arányos ez a kritika tekintettel az elfogadott állásfoglalásra. A számvevőszék jelentését is várjuk, ami az érdek ütközés az összeférhetetlenséget illeti. Sajnálatos módon ez a jelentés még mindig nem született meg. Egyetértek abban, hogy a jelentés, amikor hivatalosan megjelenik, akkor kell, hogy döntsünk. És jó lenne, hogyha a szakbizottság is ezt minél előbb megkaphatná. Az elmúlt hónap eljárása meglehetősen furcsa volt, gyakorlatilag a folyosókon kaphattunk bepillantást ezekbe az anyagokba. Szerintem meg kéne sürgetni a számvevőszéknél ezt a jelentést. Tudom, hogy ez már megtörtént, de talán ezt még egyszer érdemes lenne megtenni a mostani ülést követően. És még annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy mi a szakbizottság részéről meg kell, hogy vitassuk majd a mentesítési eljárást a számvevőszékkel a módosítók benyújtási határideje előtt. Biztos vagyok benne, hogy júliusban, augusztusban ezt a jelentést megkapjuk, úgyhogy szeptember első hetében, vagy akár még augusztus utolsó hetében is jó lenne, hogyha egy ülésre kerülne sor a szakbizottság, illetve a számvivőszék illetékese részvételével. Ugyanis enélkül meglehetősen nehezen léphetnénk csak előre a mentesítéssel. Fontos, hogy meghatjuk a számvevőszék jelentését, illetve ezt megvitassuk velük, úgyhogy szeretném az önök véleményét ez ügyben megkapni. Köszönöm szépen. Tehát itt nem arról abból kell kiindulnunk, hogy a jelentés időben megszületik, és hogyha ez megszületik, akkor tudjuk majd eldönteni, hogy tartsunk egy ilyen ülést. tehát a módosító indítványok benyújtási határidei előtt, szeptember 6-a előtt kellene ezt megpróbálnunk, de egyelőre erre vonatkozóan nem tudok konkrét időpontot mondani, addig, amíg a jelentést nem kapjuk meg. Akkor a további hozzászólók következnek Gressle asszony, András majd Alaya Sanders asszony. Én azt szeretném csak kérni, hogy próbáljuk meg ezt a ügyet nyitva hagyni. Nagyon elkötelezett a jelentéstevőnk, és egy problémát állapított meg, amiről már kétszer is szó volt, nevezetesen az összeférhetetlenség az ügynökségek esetében. Már tavaly is az EMA esetében ugyanezzel foglalkoztuk, azt megelőzően is a CEPOL kapcsán. Tehát valamelyik ügynökségnél mindig is felmerül, illetve valamilyen módon kezelnünk kell ezt a kérdést. És ezek olyan dolgok, amik mindannyiunkat gyengítenek. Makovej asszony az egész parlament nevében a jelentéstevő. Olyan megoldásokat kell kidolgoznunk, a plénum többséggel megszavazta az elnapolást. Nyilván jobb lett volna, hogyha a döntés megszületik. A az EMA és az EFSA mentesítését el tudjuk fogadni. A környe, környezetvédelmi ügynökség mentesítésére joggal nem került sor, és itt egy olyan problémáról van szó, amit szerintem most nem tudunk még megoldani. Az a probléma, hogy nincsen európai szintű jog az összeférhetetlenség kizárására, és azt hiszem, hogy ennek a munkának minél előbb meg kell történnie, E, itt a szakbizottságon belül is. Ez egy sokkal hosszabb e, folyamat, és nyilvánvalóan szeretnénk, e, hogyha erre a munkára sor kerülne, illetve az ipar esetében is pontosan kell dokumentálni a különböző eljárásokat annak megalapítására, hogy nem kerül sor jogtalan befolyásolásra. És ez például az élelmiszerbiztonsági ügynökség esetében is elmondható, hogy nem egyértelműek az eljárások, nem egyértelműek az előírások, és itt egy nyilatkozatot, egy érdeknyilatkozatot tettek, de hogyha itt jó szemű megbízásra kerül sor, akkor ha végig gondoljuk, hogy milyen összeférhetetlenségekre kerülhet sor, és Makavei asszony igen helyesen említette, hogy erről a problémáról vitatkoznunk kell. Ugyanakkor viszont szerintem ezt a problémát most nem tudjuk megoldani, viszont ez nem jelenti azt, hogy soha. És azért nem vonhatjuk meg a mentesítést, mert ez a probléma fennáll. Az EMA esetében is fennáll ez a probléma. Éppen ezért csak azt tudom tanácsolni, hogy szerintem szakszerűbben kellene kezelni ezt a kérdést. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezt a kérdést napirendre tűzzük, hiszen a kérdésekre választ várunk, és ha mi komolyan vesszük a jogalkotási munkánkat, akkor ezeket a válaszokat meg kell, hogy kapjunk. Szerencsére ezeket a szabályokat nem mi dolgozzuk ki, nem a mi szakbizottságunknak kell kidolgozni, egy másiknak. Éppen ezért én azt kérem, hogy dolgozzunk együtt, működjünk együtt, hogy ezen a területen is előre tudjunk lépni. A kollégák is gondolom nagyon fontosnak tartják, hogy a jelentéshez minél előbb megkapja a jelentéstevő asszony a módosító indítványokat és az összes frakciónak meg kellene vizsgálni, hogy a jelentéssel kapcsolatos módosítókkal hogyan tudunk előredni, hogyan tudunk esetleg új módosítókat kidolgozni. Mindig is vissza kell térnünk ehhez a problémához, ehhez a történethez. Az egyéni módosítókat időben kell rendelkezésre bocsátani, annak érdekében, hogy ezeket a módosítókat meg tudjuk vizsgálni, hogy ezek elfogadhatóak-e. Elnök, köszönöm szépen. Andreasen asszony. Köszönöm szépen. Már Többször elmondtam a szakbizottságban, és most ismét megismétlem, hogy a mentesítést a múltra adjuk, és nem a jövőre nézve. Az adófizetőknek jogában áll, hogy tudják, és nekünk kell elfogadnunk, vagy jóváhagynunk azt, hogy a pénzüket szabályszerűen használták-e fel. Gyakorlatilag most a saját csapdánkba estünk, amit saját magunk állítottunk fel. Korábban a mentesítést más ügynökségek esetében is elnapoltuk. És cselekvési tervet kértünk a helyzet javítására. Ugyanakkor ezek a cselekvési tervek nem a múltra, hanem a jövőre vonatkoznak. Úgyhogy ez a kontra natura eljárás a parlament esetében, ami gyakorlatilag elhalasztja a mentesítést, és a jövőben vár valamilyen jobbítást, ez egyszerűen nem működik, hiszen itt gyakorlatilag a jövőre is csak ígéreteket kapunk. Úgyhogy most ebben a csapdában vergődünk, és azt hiszem, hogy ezért hoz zavarba mindenkit az, hogy az ügynökségek hitelességéről beszélünk. Tavaly a CEPOL esetében ugyanez a probléma merült fel. Végül is hat vagy hét hónappal később megadtuk a mentesítést jövőbeni ígéretek alapján, azon az alapon, hogy majd a menedzsment mit fog tenni az ügynökség esetében, és nem azon az alapon, hogy a múlt hibáit hogyan korrigálták. Elfog, tehát azon az alapon fogadjuk el a gazdálkodását az ügynökségnek, hogy a múltban hogy teljesített, és nem az, hogy milyen jövőbeni ígéreteket tesz. Ezt mindenféleképpen azt hiszem, ha arra gondolunk, hogy az adófizetők tiszteletére játszunk, mi gyakorlatilag nevetség tárgyává tettük magunkat, az ügynökségeknek azt kell mondanunk, hogy mi képviselőként nem tehetünk fel ilyen kérdéseket talán végig kéne gondolni a saját viselkedésünket is e tekintetben. Köszönöm szépen, Alaya Zenders asszony. La verdad es que la última intervención de Andreasen, con la que normalmente no solo... Köszönöm szépen, általában egyetértek Andreasen asszonynal. Többször kitértünk arra, hogy a Kokobú, a Költségvetési Szakbizottság és a politikai szakbizottságok az ügynökségek kapcsán feladataikat illetően átfedő munkát végeznek, tehát feladataik átfedik egymást, és éppen ezért néha ellentétek feszülnek köztük. De ahogy én látom ezt a kérdést, a Kokobú ellenőrzi a költségvetést, amit a ügynökségeken belül megvalósítanak az érdekellentét, egy másik kérdés, de nem ennek a szakbizottságának az osztalára tartozik, hogy ilyen jellegű kérdésekkel foglalkozon. Vannak más szakbizottságok, amelyek ezzel foglalkoznak. Vissza szerettem volna térni a mi eljárásainkra. Például májusban volt szavazás, most pedig számos módosítás, változást, reformot fogadtunk el, amelyeket Makovály asszony említett. Mindezek tükrében akkor, amikor második olvasaton mutatjuk be a jelentést, akkor ugyan arról a jelentésről szavazunk tulajdonképpen, tehát nem látom a problémát. A saját munkamenetünket is ismerve egy új javaslatot kell készíteni, egy olyan javaslatot, amely magában foglalja ezeket a módosításokat. Nincs értelme annak, hogy ugyanazt a jelentést nyújtsuk be, amikor a közvélemény bármely tagja, aki az internetre csatlakozik, megnézheti, hogy voltak változtatások. Mert úgy tűnhet a számára, hogy semmi nem történt, ez pedig nem jó fényt vet ránk nézve. Az érdekellentétet kérdését természetesen meg kell oldani. De nagyon fontos területeken kiderült, hogy egy például nagyon fontos bizottságon belül is felmerültek érdekellentétek, És nem gondolom, hogy minden egyes ügynökséget így át tudnánk fésülni. A környezetvédelmi ügynökség tűnik úgy, hogy a legtöbb problémával rendelkezik, és az MV szakbizottság dolgozott ezzel az ügynökséggel. Kiderült, hogy ezeket a gondokat meg lehet oldani. nem gondolom, hogy mindenért hibáztathatjuk az ügynökségeket. Például a jelentések hozzáférhetőek, ez nem mindig az ügynökségek hibája. Hallottuk azt, hogy vannak érdekellentétek, de nem egyetlen személy felelős ezekért a kérdésekért. Ez sokkal tudományosabb megfelelő alapokra kell helyezni. Végezetül pedig másokhoz hasonlóan azt gondolom, hogy az arányosság elveit érvényesíteni kell a saját feltételeink és a tényleges helyzet között. Tehát a 10 hét egy érdekellentéttel kapcsolatos jelentés megvizsgálásához. Nem tudom, hogy mennyire megfelelő, tehát fontos megvizsgálni a forrásokat, a rendelkezésre álló időt, és sokkal jobb módját kell kidolgozni az ellenőrzésnek is. Azt gondolom, hogy ezzel a kérdéssel is foglalkoznunk kell ebben a szakbizottságban. Nem feltétlenül az érdekellentétekkel kell foglalkoznunk, de biztosítanunk kell, hogy a források, amelyeket a kérdések ellenőrzésére használunk, azok arányosan alkalmazkodjanak a feladathoz. Köszönöm szépen! Herzog kolléganő kért még szót, és utána az ügynökségek. Először Herzog asszony kap még egyszer szót. Szeretném nagyon világossá tenni, hogy véleményünk szerint minden képviselőnek joga van kérdezni. De hogyha a kérdését, mint a bizottság teszi föl, a bizottság nevében teszi föl, akkor, akkor ehhez szükség van ennek a bizottságnak a támogatására, és úgy érezzük, hogy ez hiányzott. Második, én egyetértek Anderson asszonyal, hogy mi a múltban történt cselekményeket vizsgáljuk, de a szabályszerűségét vizsgáljuk. Itt azonban egy olyan eset áll fönt, amikor nincs szabály mi azt gondoljuk hogy nem lehet akasztani télet nélkül és nem lehet téletet hozni szabály nélkül tehát először szabályalkotás aztán ahhoz képest téletalkotás és végül akasztás itt nem ezt a sorrendet látjuk. ezért szeretném azt is megkérdezni ez lenne az utolsó kérdésem hogy nem gondoljuk e hogy fontos lenne az afco bizottság szakvéleményét megkérdezni hogyha egyszer a cél az, hogy belemenjünk egy együttdöntési eljárásban az ügynökségek alapításáról szóló törvények átírásában, mert úgy gondolom, hogy ez az a lépés, ahova előbb-utóbb el fogunk érni. Ja, vielen Dank. Äh, Köszönöm szépen, Herzog asszony. És akkor most egy kérdés az ügynökségek képviselőihez. McLeod professzor úr jelen van, professzor asszony jelen van, akkor megadom neki a szót. Vagy nem? Ki szeretné kezdeni önök közül? Andreas Pont vagyok, a gyógyszerügynökség helyettes vezetője vagyok. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megkaptuk a lehetőséget arra, hogy mi is szót kapjunk csak a gyógyszerügynökség tekintetében ö, nyilatkozom, más ügynökséggel kapcsolatban nem, hiszen eltérőek lehetnek. Azt gondolom fontos leszögezni, megállapítani, hogy ö, együttműködtünk minden ponton a jelentéstevővel, és nem csak ő miatta, hanem a, a bizottság miatt, a parlament miatt, és természetesen készek vagyunk minden kérdésre válaszolni, minden ért, ö, intéz, szükséges intézkedést végrehajtani már tavaly is elhalasztotta a mentesítésünket ez a szakbizottság. Tehát azt gondolom, hogy ez egy tanulási folyamat a mi szempontunkból. Nem akarok a részletekbe belemenni, hölgyeim és uraim. Tehát itt nem csak összeférhetetlenségről van szó, ami itt úgy tűnik, hogy nem, nem ez van a bajok gyökerénél, hanem arról, hanem teljesen a tavaly el tavalytól eltérően olyan kérdés, amelyeket át kell dolgozni azt az eljárást, amelyekkel az ügynökségek dolgoznak, és elmondhatom, hogy minden olyan intézkedés, amelyet eddig uh, foganatosítottunk, és uh, intézkedést, amit elfogadtunk, ezek majd egy millióba kerültünk. És az, hogy válaszoljunk nem csak a jelentéstevő asszonynak, hanem képviselőknek. 30 ezer euróba került ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása, csak hogy lássuk, hogy milyen léptékűek ezek az intézkedések. Ebben az összefüggésben számunkra az is fontos, hogy nem csak a gyógyszerügynökségnek vehetően, hanem hogy megbízható mércére van szükségünk ahhoz, hogy lássuk, hogy amit a parlamentőrünk elvár, az mit is jelent, annak hogy tudunk megfelelni. Tehát nem valamiféle kaleidoszkópot, amit így meg úgy lehet megrászni. És ahogy hallottunk, ugye nem csak a múltból tanulunk, hanem a jövőnek szeretnénk megbízható intézkedéseket elfogadni, és az ügynökségnek az is nagyon fontos, hogy azok az intézkedések, amelyeket elfogadtunk, és amelyekről, amelyekről, önökről, amelyekről önöket tájékoztattuk, ezek időről idéről az az érzésünk, hogy sziszifuszi munkát végzünk, hogy újról és új, újból és újból jelentenünk kell olyan dolgokról, amiket már abszolváltunk. És végezetül szeretném még egyszer elmondani, hogy fontos hogy a parlamentet kiszolgáljuk, mint politikai szereplőt, és másrésztről fontos az, hogy a bizalmat ne ássuk alá, enne, mégpedig a parlament megbízhatóságával kapcsolatban. És még egy nagyon apró megjegyzés a számvevőszék jelentéssel kapcsolatban azt gondolom, hogy egy ilyen összeférhetetlenség eljárásban méltányosnak találunk, amit májusban megállapítottuk. Itt négy ügynökség get vitat meg a, ez a számvevőszéki jelentés, és várhatóan augusztus közepén fogjuk kapni, fogják megkapni ezt a számvevőszéki jelentést. Elnök, köszönöm szépen. Más ügynökség részéről szeretné valaki még ezt kiegészíteni? Köszönöm szépen. Elnök úr, a környezetvédelmi ügynökséget képviselem. Köszönöm az időt, amit ránk szántak. Néhány pontot szeretnék megvilágítani, ami nem annyira derült ki a ma elhangzottakból, de a, úgy, tűnik, hogy gondja van ezzel a jelentéstevőnek. Június 27-én azt írtam a asszony, megköszönte nekünk az, hogy együtt tudunk dolgozni, és ennek fényévben négy körben válaszoltunk, kérdés, válaszoltunk kérdésekre, áprilisban, májusban, júniusban, és próbáltuk megválaszolni a kérdéseket a, a zöld megközelítéssel, az összeférdéssel kapcsolatban minden egyes pontra igyekeztünk válaszolni a rengeteg misszióval kapcsolatban, amit a munkatársaink végeztek. Tehát igenis úgy érezzük, hogy mi tényleg próbálunk válaszolni a kérdésekre, de ebben az összefüggésben is az Andrásen és Gressler asszonyak által elmondottakra utalok, legyünk már realisták. Azt szeretném mondani, hogy az igazgató tanács sajnos nem áll rendelkezésünkre úti terv, de azt tudjuk, hogy volt hogy voltak elfogadott intézkedések velünkkel kapcsolatban, nevezetesen öt, a költségvetési sorok ellenőrzése, volt például egy ilyen, elnézést keresem, a képzési politikával kapcsolatban Elnézést kérek, mondja a felszólaló. Tehát tényleg megpróbáltunk ezekre a kérdésekre válaszolni, rendelkezésre áll, igyekeztünk rendelkezésre állni, de tartok tőle, hogy amit nem tehetek meg, az uh, sajtóban megjelenő vádaskodásokra nem tudok válaszolni, és az önök kérdéseikre is válaszolni. Minden tőletem, tőlem teletőt megteszek arról, hogy működtessük az egy, a, az ügynökségét, hogy, biza, hogy bizalom legyen az ügynökség és a munkatársaink iránt, eh, jó értelemben véve eh, jó polgár módjára viselkedjünk. A május 10-i határozat felkéri eh, az ügynökséget, hogy jobban kommunikáljunk a, a nagy közönséggel. Na most ezt elmondanám, hogy mindig betartottuk a pénzügyi leírásokat, soha nem tértünk el ezektől és szeretnék látni egy párbeszédet önökkel, hogy lássuk, hogy mi nem stimmel. Úgy gondolom, hogy Makovai asszonynal ezt mi megtettük. Tehát én most letettem az asztalra, hogyha a múlt alapján ítélnek meg minket, és azt tudom mondani, hogy minden tevékenységünkről uh, kellően és, és előreszerűen támogattuk önöket, és nem találtak összeférhetetlenségi kérdéseke, kérdéseket azt láttuk, hogy leg, jövőben meg fogják nézni a képzési politikánkat. De minden egyes alkalom az igazgató tanács azt írja, hogy támogatnak ebben engem abban, hogy partnerségi viszont alakítsunk ki a polgárokkal, stb. Tehát én azt tudom mondani, hogy elnézést kérek, de a kollégám nevében is mondhatom, hogy tényleg nagyon komolyan dolgozunk azért, hogy ezt a mentesítést megkapjuk, és tudják, ez nagyon nehéz, nagyon kemény. Tudom, hogy nem kellene ezt csinálnom, hiszen élőben megy ki az adás, de egyszerre nem teltek róla. Uh, rengeteg időt töltöttünk a kérdések megválaszolásával. Nem tudom, mit tehetnék még, hiszen az idő a múltat nem tudjuk megváltoztatni, a jövőre nézve megígérhetem, hogy megpróbálunk az elvárásoknak megfelelni, de nem hiszem, hogy van még más válasz, amit adhatunk, és elnézést kérek, hogy ennyire felizgattam magamat. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank, äh, Frau Köszönöm szépen, äh, professzor asszony. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésre állt a válaszokhoz, ugyanúgy, ahogy a múltban. És a legfontosabb az, hogy emlékezzünk arra itt a szakbizottságban, hogy mi is a mentesítési eljárás célja. Nagyon fontos, hogy szigorúan ragaszkodjunk a mandátumhoz. Az EFSA kap még szót, parancsoljanak. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm. Alberto Spagnoli vagyok. Az élelmiszerbiztonsági eh, ügynökség eh, vezetőségének eh, irodát vezetem. Az ema és a környezetvédelmi ügynökség hez hasonlóan én is csak meg tudom ismételni azt, hogy mi is maximálisan igyekeztünk együttműködni, hogy megválaszoljuk az eljárásokkal kapcsolatos kérdést az Európai Parlament májusi állásfoglalása alapján, illetve a jelentéstevő kérése alapján, és egészen a legvégsőkig készek vagyunk együttműködni, minden erre rendelkezés álló forrást biztosítunk ehhez annak biztosítása érdekében, hogy olyan rendszer álljon fel, ami a jelenlegi problémákat, konkrétan az összeférhetetlenség problémáját kezelni tudja. Az EFSA-nak megadandó mentesítés három anyagra épül a jelentésre, a számvevőszéki jelentésre, amire még várunk, ezen kívül egy úti tervre, vagy cselekvési tervre, akárhogy is nevezzük ezt, ebben is együttműködünk, illetve azokról a válaszokról is szó van, amelyeket a parlament jelentésében, május 10-i jelentésében felvetett kérdésekre adunk majd. Ebben az összefüggésben komoly munkát végeztünk, és számos anyagot átadtunk a parlamentnek. Sokszor az az érzésünk, hogy számos anyagot készítünk, amit egyszerűen nem vizsgálnak meg kellő részletességgel. Például többek között eh, részletesen eh, leírtuk, hogy milyen új eljárásokat valósítottunk meg az elmúlt hónapok során, a függetlenség kapcsán, illetve a végrehajtási szabályok kapcsán, amelyek a szakértők átvizsgálására is vonatkoznak. Ezen kívül nagyon részletesen válaszoltunk minden olyan kritikára, ami azokat az állításokat illette, amivel az ügynökségünket illeték az elmúlt időszak során. Számos kritika és vád merült fel, és ezekre igyekeztünk reagálni. Éppen ezért örülnénk, hogyha alaposan megvizsgálnák a, megvizsgálnák a válaszainkat minden további döntés előtt. Természetesen további részletekkel is szolgálhatunk, de úgy gondoljuk, hogy amit már eddig is letettünk, az asztalra igen komoly előrelépést jelent a megoldás irányába. Ennyit kívántam volna csak elmondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az ügynökségek hozzászólásait meghallgattuk, és nem tudom, hogy a szakbizottság részéről Haug asszony kívánna még szólni. Igen, köszönöm szépen. Nem akartam volna jelentkezni, de Jacqueline McLeod, amit most átélt, végül is arra késztetett, hogy én is szóljak. A Költségvetési Szakbizottság elnöke vagyok. 2004 óta gyakorlatilag jelentéstevője voltam minden ügynökségi anyagnak az intézmény közi munkacsoportban befejezem a munkámat, és ennek keretében az ügynökségekkel foglalkoztam, véleményem szerint ők eredményesen dolgoztak, és a bizottság, illetve a részünkről felvetetteket is komolyan kezelték. Ezt azért említem csak, mert Makovály asszony és ugyanez nem szerepel a jelentésben, de valójában a sajtóban különböző kijelentésekkel, állításokkal, személyes kérdések felvetésével megpróbálta politizálni a kérdést. És azt hiszem, ez, tehát ha valaki elkötelezetten dolgozik és komolyan veszi a munkáját, nem csoda, hogy ilyen emocionálisan reagál. Ugyanis ő teljesen igazságtalannak érzi a vele szembeni eljárást, és ezt akartam volna csak elmondani magam is. Köszönöm szépen, Gressle asszony, végezetül pedig Makovai asszony. Egy kolléganőből démon csinálnak, pedig csak a munkáját végzi. Azt szeretném kérni, maradjunk tárgyilagosak, arra kérem az ügynökség képviselőt is, maradjunk tárgyilagosak, elnézést kérek, ezt a reakciót túlzottnak tartom. Most vagy tudunk egymással vitázni, azért is választják meg az ügynökség igazgatókat, vagy feladhatjuk ezt a párbeszédet. Már a vita előtt is feltűnt nekem, hogy ilyen reakciók valóban előfordulnak. Az emberek különbözőképpen reagálnak. Azt szeretném kérni, hogy az asztalon lévő ügyeket, például az, en, az környezetvédő minőségnél is, a karibi térségbe történt utazást, a civil szervezetek finanszírozását, ezek súlyos kérdések. Ezeket az EU költségvetésből finanszírozni, ezek súlyos problémákat vetnek fel, köszönjük a válaszokat. Én több tárgyilagosságot szeretnék. Jó lenne, Juta, ha kapnánk egy ilyen információt. Én jó magam az információk egy részét nyomon követtem, azt szeretném kérni, hogy a problémát ne csökkentsük le arra, hogy egyes jelentés készítők úgy járnak el, hogy eljárnak, az emberek különbözőek. Személyesen engem nagyon is érdekel az, hogy ezt a problémát megoldjuk. Nagyon nagy érdekem fűződik ehhez, a kérdéseket meg kell válaszolni, és hagyjuk ennyiben, azt javasolnám. Köszönöm szépen, Kreszle asszony, Makovei asszony. Köszönöm szépen. Sok érzelem kavarodik, úgy látom. Azt kell mondjam, hogy nem nem kavarodnak az érzelmek. Én szakmai kérdésekkel foglalkozom, szakmai érveket, elveket követek munkám során. Röviden néhány dolgot mondanék válaszképpen a felvetett kérdésekre, reakciókra. Az érdekellentét, az összeférhetetlenség, ez a szakbizottságunk hatáskörébe tartozik, kapcsolódik a forrásgazdálkodáshoz, a pénzgazdálkodáshoz, az alapok kezeléséhez, az ügynökségek teljes munkájára vonatkozóan. Preventív vagy a, ö, az érdek ellentétet megelőző intézkedések klasszikus kérdések. Ezt megbeszéltük az ma val és EFSA-val. Ha vannak olyan emberek, akik az adott szakipar ágazatban is dolgoznak, és szakértőként dolgoznak az ügynökségnél, akkor a közvéleménynek erről tudnia kell. Tudniuk kell, hogy a cégnél is dolgoznak, ebben a munkacsoportban vannak az ügynökségnél, és tanácsot adnak, véleményt adnak, például erről vagy arról a gyógyszerről, ami az átláthatóságot illeti és más dolgokat, ezek klasszikus témák, mondanám. Évek óta foglalkozunk ezzel a kérdésekkel az OECD-ben, és más illetékes szervezetekben, amelyek az érdekellentét elleni küzdelem éllovasai. Világos az, hogy a mi mandátumunk az, amikor erről a jelentésről beszélünk, a számvevőszék jelentésről, ebben a bizottságban kell megbeszélnünk az összeférhetetlenség kérdését. A úr, ami az ügynökségek presztízsét illeti, a szándékom, hogy növeljem a presztízsüket, mert nagyon sok médiában megjelent hír, híresztelés, állítás az EMA-val, EFSA-val kiváltképpen kapcsolatban nagyon sok híresztelés merült fel, és én szeretném korrigálni, helyreállítani ezen ügynökségek hírnevét. Úgy segíthetjük ezen ügynökségek hírnevének helyreállítását, ha azok megoldják, feloldják az érdekellentétet, az összeférhetetlenségeket. Az EFSA-ban, az igazgató tanácsban ülők, kell kapcsolatban merülnek fel ilyen kérdések. Láttuk, hogy az EFSA közgató elnöke csatlakozott egy élelmiszeripari lobby csoporthoz, aztán le kellett mondani a szavazás előtt, a választás előtt. Tehát vannak problémák, ezt látják az emberek, ezt olvassák az újságból. Én szeretnék ezeknek az ügynökségeknek segíteni, hogy oldják meg a problémát, ezzel növelnék, vagy helyreállítanák eh, hírnevüket. Én szeretnék válvetve az igazgatókkal dolgozni, és azt szeretnénk a végén elmondani majd, hogy mit tudunk elérni. Jó lenne, ha a végén láthatnánk. Ami a mentesítés illeti, ez a múltra vonatkozik, valóban. De, mint mondtam, nem csak arról van szó, hogy a jövő iránt vagyunk elkötelezettek. Szeretnénk a végrehajtást. Szeretnénk a végrehajtás hiteles, hihető kezdetét. Az EMA-val, EFSA-val folytatott tárgyalások során azt előtt hogy ez megtörténnek. Szeretném az EFSA képzőnek elmondani, természetesen minden írásos válasz, minden számadat, ezt majd figyelembe veszük ezeket, és ezek tükröződnek majd a módosításokban, az ön válaszai és adatai. Én arra kérem önöket tisztelettel, hogy ne tartsák vissza az ügynökségeket attól a munkától, amelyek már elkezdtek, bátorítsák inkább őket arra, hogy folytassák ezt az utat, aztán, ami haugasszonyt illeti, haugasszony állításait. Én az elején nem említettem az ön ügynökségekhez jutatott levelét, de most ön arra kényszerít, hogy erről szóljak. Ön a három ügynökségnek küldött levelet, nem kérdezte meg a jelentéskészítő véleményét. Azt mondta nekik, hogy néhány dolgot, amit kérek, túlmutat. Vagy néhány dolog, amit én kérek, túlmutat a mandátumon. Mandátumomon. De én nem, nem kérdeztem meg, hogy miért tette. Mindenki a maga módján dolgozik, én nem kértem ön számon. És én nem kérek választ erre, én nem fogok, eh, bármit kérdez, én nem fogok válaszolni. Levelet akar küldeni, hát küldjön levelet, engem nem érdekel, nem fogom számon kérni. Az utolsó, ami az emelt életi, Mint említettem, beszéltem a bizottsággal is, és kaptam választ a bizottságtól méghozzá arra vonatkozóan, hogy vannak súlyos problémák, és megkérték az igazgató tanácsot, hogy azonnali lépéseket tegyenek, ideértve olyan eljárásokat, amelyek segítségével megelőzhető az összeférhetetlenség, <coughs> aztán, hogy milyen szabályoknak kell megfelelnie a végrehajtó szerveknek, nagyon fontos az átláthatóság, amikor is költségvetési sorok közötti átcsoportosításról van szó, igen, történtek lépések, és ha megnézzük a végrehajtás jelenlegi állását, hát augusztusban nézzük meg, az augusztusi állapot tükröződni fog majd a módosításokban. De ha figyelembe vesszük ezeket a, az érzelmeket, én nem akarom, hogy az érzelmek uralkodjanak, ha megengedik, néhány dolgot szólnék a levelézésben található következetlenségről. Ami az Európai Környezetvédelmi Ügynökséget illeti, két példát adnék, mindenkit biztosítok arról, írásos dokumentum támasztolán mindent, amit mondok amikor megkérdeztem, hogy volt-e olyan civil szervezet az ügynökség területén, a válasz nem volt. Amikor megtudtam egy adott civil szervezet honlapján, azt láttam, hogy szerepel az ügynökség címe, azt kértem, hogy vegyék le az internetről ezt a címet. Mármint, hogy a civil szervezet vegye le. Ez egy közdokumentum, A civil szervezete eh, megnyitó beszédén, a megnyitó beszédet az ügynökség területén tartották. Ön, asszonyom, tartott egy eh, nyitó beszédet. Ön tudta, hogy az önök területén található ennek a civil szervezetnek a székhelye. Másik példa. Ön azt írta nekünk, mindannyiunknak, az elnöknek is, Kedves Makovej kolléga, mondja az elnök, nem bíróságon vagyunk. And we now this, we now, we now stick to... És kérem szépen most azért mm, szorosan a mentesítéshez kapcsolódó kérdések merülnek fel, és az időt sem szabad szem előtt éveszteni. Asszonyom befejezheti gondolatmenetét, aztán folytatjuk a munkát a napi rendszerint. Mindenkinek még egyszer elküldöm az összes dokumentumot, annak ellenére, hogy már megtettem a plenáris szavazás megelőzően, de ha megengedik, még egy megjegyzéssel élnék. Következetlenségről van szó, méghozzá, amikor az igazgató az Earthwatch-hoz csatlakozott május volt, aztán november, aztán a honlapon azt láttuk, hogy 2009-ben történt mindez. Egy óra múlva megváltoztatták a honlap adatait. Most mindenre vonatkozóan vannak dokumentumok. Én szeretném az őszinte, közvetlen kapcsolatot ápolni mindenkivel, az EMA és az esetében nem volt sanos ilyen a kapcsolat. Én továbbra is együtt szeretnék működni jó hiszemben az ügynökségekkel, és figyelembe veszem az eredményeiket, kötelezettségvállalásaikat augusztus közepéig, és kollégák, még egyszer minden dokumentumot közé teszek, és a határidő előtt fogom mindenki számára eljutatni a módosítók tervezetét. Kedves kollégák! Ma délután lehetőséget adtam arra, hogy ezt a kérdést kivesézzük. Egy kicsit felborítja a menetrendünket, de azt hiszem, hogy szükség volt arra, hogy mindenki elmondja a véleményét ezzel a témával kapcsolatban, mert különben elkerülte volna mindenki figyelmét. Fontos lenne, hogy minden vita során, ami a költségvetés ellenőrzését és a mentesítést illeti, amikor költség hatékonyan használják -e fel a közpénzeket, hogy ezt a kérdést taglaljuk, mindek mellett ne felejtjük, hogy azok, akik az EU intézményekben dolgoznak, tehát a számok mögött emberek vannak, am, akiket megfelelő bánásmódban kell részesítenünk. Ezt az emberiességet, a humanitást, ugye ez egyik alapértéke az Európai Unióban nekünk, egyik munkánk egyik alapértéke, erősen feledkezzünk meg mindenféle politikai vitánál, meg számvitánál. Mindenki végezheti a munkáját. Lehetővé tettük, mindenki elmondhatta a véleményét, de ha megengedik, még egyszer szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy nem nagyon célra vezető, ha az ember mentesítési eljárást végez, hogy olyan egyes részletekbe bocsátkozunk, ahol nem lehet egy adott időkereten belül megoldást találni, mindent feltenni. McClay professzor asszonytól azt hallottuk, hogy 1400 órát töltött ennek a kérésnek a tisztásával. A képviselő szíve jog a kérdéseket föltenni, és persze válaszolni kell a munkatársaknak. Szerintem csak akkor tudunk előrelépni, ha parlamentként járunk el. Van egy eljárási javaslat, ha szeretnék, még egyszer tarthatunk egy rendkívül ülés az ügynökségekről. A koordinátori ülésen ezt a kérdést felvetem, hogy a nyári szünet után esetleg két-három napot csak az ügynökségekkel foglalkozzunk. Ma nem terveztem be elég időt, 45 percet terveztem be, hát sokkal több idő ment el ezzel, és ez oda vezet, hogy Stajber doktor úrat várakoztatjuk. Csak fél órája van, tehát döntenünk kell arról, hogy hogy is folytassuk a munkát. Azt javaslom, hogy a mentesítés kapcsán maradjunk az eljárásban. Azt mondta Makovej asszony, hogy összeül majd az árnyék előadókkal, velük szeretne együtt dolgozni, még egyszer elmondta, együtt kíván működni az árnyék előadókkal. Ugye kiemelhetem azt, amit Makovej asszony említett, ön hajlandó együtt dolgozni, a jelentéstevőkkel folytatja a közös munkát, a módosítók leadási határideje szeptember 6-a, azt hiszem, hogy ezzel ezt a napi rendi pontot most itt lezárhatnánk. Ugye akkor ezzel most lezárhatnánk ezt a napi rendi pontot, ez a kérésem. Továbban ki, továbbiak kívánok szót. Esetleg lezárhatnánk ezt a napi rendi pontot, és folytathatnánk? Hercogasszony, ügyrendi kérdés. Egy megjegyzés. Semmilyen konkrét kérdésre nem kaptunk választ. Sem én, sem a többi árnyék előadó. Azt gondolom, hogy aránytalan dolog az, hogy nekünk kell két nap alatt Makovej asszony valamikor megmutatja nekünk, és nekünk kell rendbe kell tenni az egészet. Csak egy megjegyzéssel akartam élni. Ügyrendi kérdés? Szavam a kolléga. Köszönöm szépen, nagyon rövidek leszek. Egyetértek teljes mértékben azzal, amit az elnök mondott. Nem hiszem, hogy most le kéne ragadnunk a részleteknél. Kettes pont. Szerintem azelőtt, hogy lenne közös értelmezése annak, hogy összeférhetetlenség ide hozzánk tartozik, mármint hogy a mi szabizottságunk hatáskörébe tartozik, ha alapvetően nem értünk egyet ebben a kérdésben, akkor örökké vitázunk. Ez csak egy megjegyzés nem azt mondom, hogy így vagy úgy legyen, új tagja vagyok ennek a szabizottságnak, én leszek a néppárti ügynökségi előadó. Nagyon fontos, hogy megértsem és megtudjam, hogy az összeférhetetlenségi kérdés valóban ennek a szabizottságnak a mandátumába tartozik-e. Elnök, az eljárási ügyrendi kérdést el tudjuk-e fogadni. Néhány jelentés, árnyék előadó azt hiányolja, hogy nem kaptak meg mindent, és nem kaptak választ. A jelentéstevő asszony várja az ügynökségek válaszait, a többi árnyék előadó várja az jelentéstevő válaszait, a jelentéstevő az ügynökségek válaszait, Ugye az jelentéstevő asszony megkapta a szót, és részletesen kiveséztük ezt a napi rendi pontot. Minden frakció megkapta a szót. Most talán szeptember 6-áig megkaphatnánk majd a módosítókat, és akkor demokratikus eljárásban megszavazzuk, illetve szavazunk majd. Ezt javaslom bizottsági elnökét, ezt az eljárást. Úgy látom, senki nem tiltakozik ez ellen akkor így fogunk eljárni, akkor ezt a napi rendi pontot szeptember 6-áig egy igen heves élénk vita után lezárom. Még egyszer, külön köszönet illet minden érintettet, köszönöm, hogy itt képviseltették magukat az ügynökségek, ezzel a napi rendi pontot ezennel lezárom. Most pedig folytatjuk a munkát, azt kérdezem a tisztelt szakbizottságtól, hogy egyetértenek-e azzal, hogy előre vesszük dr. Stolber urat, hajlandó-e, készek-e arra, hogy a Stolber úrral való találkozót most tűzzük napirendre, fél óra, aztán azt javasolnám, hogy most eh, hallgassuk meg Stolber urat, aztán pedig folytatjuk a szavazással. Jó?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 Liebe Kolleginnen und Kedves kollégák! És akkor ezen a ponton szeretnék utalni arra, hogy a szavazást közvetlenül Stolber úr meghallgatása után fogjuk megejteni. Ez körülbelül 5 óra körül fog megtörténni. Még egy fél órát tud velünk maradni, hiszen elhúzódott a napirendünk, kicsit felborult, de hát ez előfordul a politikában főleg akkor, hogyha valamilyen, valamiféle eljárásoknak a ö, szankcionálásáról van szó. E, és akkor most az administratív terhekkel foglalkozó e, képviselőkből álló magas szintű munkacsoport elnökével fogunk beszélgetni, és arról, hogy a az Európai Unió feladatainak milyen a költséghatékonysága, milyen javaslatokat tesz le az asztalra az illetékes szakbizottság, nevezetesen az adó, hogyan lehet az adófizetők terheit csökkenteni. Ez olyas valami, ami nekünk, mi munkák szempontjából nagyon fontos, és ezért örülök annak, hogy el tudtuk hívni a mai ülésünkre és nagyon hasznos lenne, hogyha egyfajta bürokratikus féket hogy tudnánk beépíteni a rendszerbe, és erről beszéltünk már korábban, hogy nem csak a költségvetési hatások, költségvetésre gyakorolt hatás szempontjából kell nézni, hanem hogy az adófizetők szempontjából hogy fest a dolog, és hogy lehet ezt megoldani, anélkül, hogy újabb bürokratikus békjóba vernénk saját munkat, Ezért nagyon örülök, Stoiber úr, hogy ellátogatott hozzánk, eh, és a munkacsoportjának az eredményeit eh, megosztja velünk, és nagyon örülünk, hogy mi, mint Költségvetési Ellenőrzési Bizonyít, eh, Bizottság nyilvános ülésen tudja ezt nekünk elmondani. Szeretettel üdvözlöm, és akkor át is adom a szót. Igen, elnök úr, kedves hölgyeim és uraim, tisztelt képviselő, hölgyek és urak! Amikor 2008 őszén először ebben a szakbizottságban látogatást tettem, és beszámoltam a feladataimról, ez egy nagyon megtisztelő feladat, egy kis, hogy mi is hozzátehetünk valamit az európai integrációhoz, akkor nem gondoltam, hogy 2012-ben még mindig ugyanezt a megtisztelő feladatot fogom végezni. A bizottság elnöke ezt a mandátumot 2010-től 12-ig meghosszabbította, és aztán most ezt az ő hivatal idejének végéig még egyszer meg akarja hosszabbítani a bizottság elnöke, hiszen a bizottság nagyon is fontosnak tartja azt, hogy a, a egyfajta polgárbarát és terheket le, lehessen bontani. Az elnök úr említette, hogy a, az adminisztratív terhek, bürokrácia lebontása nagyon fontos a növekedés és a foglalkoztatás szempontjából, hiszen alapvetően ez egy ingyenes konjunktúra programot jelent. A bizottság abból indul ki, hogy a növekedést egy százalékkal lehet növelni akkor, hogyha a bizottság javaslatai megvalósulnak, nevezete az egész unióban, nemzeti és uniós szinten egyaránt. A nagy, ugye a június 19-én az eurós kérdések mellett nagyon fontosnak tartotta ezt a kérdést, és amit én mint elnök, eh, ennek a munkacsoportnak az elnöke, én is eh, egy a nemzeti igazgatások egymás közti eh, eszme és tapasztalat cserével lehet. Tehát anélkül, hogy meg kéne kérdezni Berlinben, Rómában, hogy ti hogy csináljátok egy adott irányelvnek a megvalósítását, ez most, ez idáig még erre nem nagyon került sor. A bürokrácia lebontása más okból is uh, egzisztenciális létfontosságú kérdés jelent, hiszen sok kisvállalkozás fuldoklik uh, az előírásoktól. Feladatot tűztük ki azt, hogy az érintett szereplőkkel együtt próbáljunk dolgozni, és egészen megdöbbentő, hogy a vállalkozások hiszen éppen ez az, hogy Európában kevés az önállóság, és azt mondják a vállalkozások, hogy, hogy, hogy már elegük van ebből a tör, ezekből a törvényekből, hogy, hogy állandóan ennek meg annak meg kell felelni, hogy, és mindenféle példákat hoztak, már jó néhány éve dolgozok a politika különböző szintjén, és ilyenről még nem is hallottam. Aztán van egy harmadik egy politikai dimenziója is ennek a tehercsökkentésnek. Felejtsük el, tekintsünk el most az euró válságtól, hiszen ez amúgy is terítéken van. Tudomásul kell venni önökne, önök is, én is, Németországban, Nagy-Britanniában, a Benelux államokban, Skandináv országokban arra a kérdésre, hogy miköt, ha megkérdezik a polgárokat, hogy miköt össze őket Európával, 40% azt mondja, hogy, hogy hogy képzelem el az uniót, hogy valami távoli, bürokratikus szörnyeteg. Persze ez nem áll, de ezzel foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, hogyha az emberek így gondolkoznak, és így azonosítanak bennünket, nem pedig azzal, a, ami ve, amiről Európa szól, akkor ez egy politikai kérdés, hogy az egész európai szintéren 20% különbözteti meg ugye Németországot, Olaszországtól, Portugáliától, stb. Tehát más a bürokratikus terhelés, a portugálok ezt nem látják olyan súlyosnak, a britek igen, tehát van egy bizonyos eltérés, de az európai polgárok alapvetően arra a kérdés, hogy mivel azonosítod az uniót, egy bürokratikus szörnyeteggel, és ez elkeserítő. Az a bizottság cselekvési tervében az Európai Unió által az emberekre rót teher, tekintetében magyarul, hogy a vállalkozásokra milyen terhet ró az uniós törvényhozás. És a 23 millió vállalkozás a 27 országban 124 milliárd eurós kör ez a teher. A 2007-ben ugye ez a határozat szerint 2000 12 végéig 25%-kal kell ezeket csökkenteni. Éppen ezért képzeljük el, mekkora növekedési fellendülést jelentene, hogyha ezt a hatalmas növekedést el tudnánk érni, és ezt a költséget a növekedésre 150 millió, milliárd eurót erre tudnánk fordítani. 300 javaslatot terjesztett be a bizottság, 41 milliárd euró értékben. És ebből 30 milliárd euró, vagyis a vállalkozások mentesítése által bizottság, parlament és tanács tekintetében ez már átfutott, és most ott tartunk, hogy egy a vállalkozásokat mentesítsük még 11 milliárd eurótól, és ez vagy a parlamentnél van folyamatban, vagy a tanácsnál, és ez mind e, nagyon nehézkes. Az átlagos változási, változtatási idő a javaslatok esetében 7 év. És ez szokatlanul rendkívül, szerintem rendkívül hosszú túlságosan is hosszú idő, és azon kell dolgozni, hogy a főtitkár Vile úr ezt a hét évet lefaragja. És tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretném azt is elmondani, hogy vannak javaslatok, amelyek teljesen ö, fals irányba visznek minket, és ezekre is ö, ki fogok térni. Ö, adott esetben neheze, nehéz a szabadság és a biztonság közti ellentétet feloldani. A bürokrácia számomra azt jelenti, jelenti a a legnagyobb feszültséget. Tehát, ha az ember függetlenségére, szabadságára adunk, vagy biztonságot akarunk, szabályok és előírások által. Amihez persze közigazgatás és bürokrácia is kell. Tehát most itt a kérdés ez úgy tevődik fel, hogy biztonság vagy szabadság és önállóság. És akkor most szeretnék rátérni egy aktuális példára, az úgynevezett digitális tahogaráfokra és itt szeretnék tükröt tartani önöknek, hölgyeim és uraim. A közlekedés biztonság javítása érdekében, illetve a sofőrök védelme érdekében az Európai Unió lefektette bizonyos pihenőidőket. Tehát ez azt jelenti, hogy a heti vezetési idő nem lehet több 46 óránál, és 7 és fél óra után meg kell állni a szünetet tartani, és ezt digitális tahográfokkal kívánják mérni. Hogy ennek a betartását ellenőrizzék, a három és fél tonát meghaladó járművek esetén digitális tahográfa kell vérni, ennek a költsége kb. 4000 euró. Tehát azt gondolom, hogy túllőttünk a célon a biztonság védelme érdekében. Most gondoljunk már kis és középvállalkozásokra, akinek talán egy egész hónapban egyszer vagy kétszer mennek a, a teherautójukkal, mit tudom én, 50-60 kilométert azért, hogy egy rendelést teljesítsenek. És akkor most ennek írunk elő digitális tahográfot. Az emberek persze, hogy azt mondják, hogy hát ez hülyeség. Tehát túllőttünk a célon teljesen el, és has, tucatjával tudnék hasonló példákat hozni. Ez tipikus esete, eset arra, ar, és jól mutatja, hogy ilyen esetekben az emberek jogosan felháborodnak. 2006-ban, 2008-ban, elnézést, a leg díjat tűztek ki arra, hogy mi a leg érdekesebb állatvédelmi projekt. A digitális trahográfot pedig akkor követelhetjük, ha, ha 150 kilométernél messzebbre megy. Tehát a kis vállalkozások számára csak akkor kellene ezt előírni, amikor 150 kilométernél messzebbre megy ezt beszéltem a Kálasz biztos úrral, már majdnem megállapodtunk, és akkor megint előkerült, mert Kálasz biztos úrnak nem tetszett a dolog, és akkor na most végre valahára megoldást találtunk, hogy a bizottság azt mondta, jó, akkor ne 150 km, hanem 100 km alatti úta, utaknál ne legyen akkor digitális tahográf erre mit csinál a parlament? Hanem azt mondja, hogy jó, 150 kilométer, de akkor de akkor két és fél tonna felett minden terrautó esetében legyen kötelező. Könyörgöm, hölgyem és uraim, négy évig dolgoztunk ezen, és mégse jutottunk ötről a hatra, dolgozik az ember hatszor négy évig, és akkor ott tartunk, hogy, hogy a kisebb súlyú teherautókra is kötelező ez a digitális tahográf felülés. Tehát ezt a kis példát hoztam a bürokratikus terhekre, és nagyon remélem, ögyem és uraim, 14 évig voltam miniszterelnök, városi tanácsos voltam, tehát pontosan tudom, hogy miről szól a bürokrácia és hogy működik, közelről láthattam, és őszintén mondom, hogy amit a tanácsban látok, a, a versenyképességi tanácsban, amit nagy nehezen elérünk, mert valamiféle kis regionális érdek miatt valami előadódik, de néha az ember Európában kételkedik a dolgok értelmében. De, hölgyeim és uraim, most egy új központi témánk van, és ez tart számot az önök érdeklődésére. Természetesen önök, mint képviselők, önöket a választóik különböző rendezvényeken kérdőre vonják, kritizálják a választóik. Németországban, de szerintem nagyjából ezen a az eredmény. Az elmúlt öt évben milyen új uh, jogszabály előírás született uh, Németországban? 21 ezer új jogszabály előírás született az elmúlt öt évben a német állampolgárok számára. Szerintem ez kb. ugyanilyen lenne Olaszországban, Ausztriában, stb. És arra voltam kérdés, hogy ebből mennyi származna Brüsszelből, és bizony ez 18 ezer, ami a nagy többsége ezeknek az administratív terhe, terheknek. Tehát a, ez azt jelenti, hogy a brüsszeli döntéseknek nagyobb súlya van, mint a helyben született döntéseknek. És most az elnöknek, ugye mondtam időről időre, hogy nem tudok olyan nem ismerek más szintet az Európai Unión kívül, amelyik ilyen, ilyen következmények nélkül hagyja magát kritizálni. Hiszen mindenféle bürokratikus dolgokban, ahol, ahol az Európai Unió érintett, mindenki azt mondja, hogy ja, ez azért van, mert Brüsszelben így vagy úgy. Rengeteg példát meg vizsgáltunk 77 irányelvet, hogyan valósítják meg, hajtják végre ezeket az irányelveket. Ezt itt ebben a kis brosúrában elolvashatják, és arra jutottunk, és hogy igazából a Nemzeti Parlamentnek kellene ezt megbeszélni, hogy az a bürokratikus terhelés, az adminisztratív terheknek az egyharmada, tehát a 40 milliárd euróból abból származik, hogy az európai irányelveket a nemzeti ö, megvalósítás, végrehajtás során nem jól ö, végzik el. Tehát októberben a a, voltam a Bundestagban, voltam, voltam Ausztriában, Skandináv országokban, és rá, remélem, hogy ebbe belemennek, hiszen utána kellene kérdezni, hogy miért van szükség ö, van szükség szükség 77 napra az átültetéshez, a máltaiaknak so, még ennél is többre, hogy 22 munkanapra van szükség Luxemburgban, és 32-re Bulgáriában, és ezt erre nem tudtam válaszolni. Nyilván ez Bulgáriában nyilván az ottani igazgatáson múlik, és nem pedig az, Európa, az Európai Unión. De Európában senki sem védi meg magát. Itt van 27 tagállam, ha tudni akarják, hogy mit csinálnak az Európai Bizottságban, és ez a kritika valahogy elakad a tagállamokban, és ezt a témát itt az Európai Parlamentben is, a bizottságban és a tagállamokban ezt sokkal részletesebben és alaposabban meg kellene beszélni. Éppen ezért, hölgyeim és uraim, nagyszerű példák is vannak. Például Észtország betiltott egy olyan törvényt, amely az, az elektronikus éves bevallás megtiltja Portugáliában, elektronikusan kell ezeket a bevallásokat megtenni a 20, több mint 55 százalék ilyen. Én azt szeretném, és ezt meg kell mondanom, hogy az Európai Bizottságon belül, vagy bárhol másút, valamilyen alapot kellene teremteni arra, hogy az egyes tagállamokban miért vannak ezek az eltérések. Én például Németországban a közlekedésügyi minisztert is megkérdeztem, hogy kedves Péter, a Stuttgart 2020 21 egy fogalommá vált, egy pályaudvarról van itt szó, amit hogyha mondjuk Luxemburgban, Edinburghban, Stockholmban vagy Rómában építenének meg. Erre azt mondta a közlekedés miniszter, semmi probléma. Itt egy csodálatos összehasonlítást tudok neked elővenni, hogy az eljárásokat hogyan szabályozzák itt vagy ott. Majd egy héttel később azt mondta, hogy sajnos a fiók üres, nem tudjuk, nincsen összehasonlítási alapunk, hogy más országokban a közigazgatással hogyan bonyolítanak le ilyen projekteket. Itt eh, ebben az anyagban, illetve a csúcs alapján is eh, azt, eh, van, azt a következtetést vontam le, hogy itt a tapasztalatokat a jövőben az egyes kormányok között ki kéne cserélni. Itt most sajnos az idő szorít, úgyhogy nem tudok további bérlákkal szolgálni. Még egy utolsó megjegyzésem lenne. Teljesen nyíltan meg kell mondanom, hogy egy portugál, mint bizottsági elnök, aki Portugáliában szocializálódott. Szerintem számomra meglepő módon nagyon intenzíven foglalkozik a bürokrácia kérdésével, akár olyan intenzíven, mint egy brit, vagy egy német, vagy egy osztrák tenné. Ez engem őszintén szólva meglepet. De valójában a bizottságban az elmúlt évek során egyfajta gondolkodásmód váltás is történt a különböző főigazgatóságokkal folytatott megbeszélés, megbeszélések alapján mondom ezt. Az elmúlt tíz évben senkben nem merült fel, hogy akár a környezetvédelem, a fogyasztás, fogyasztóvédelem vagy a munkajog területén esetleg meghozott új jogszabályok milyen úgymond származékos károkat okozhatnak eh, egyéb területeken. Egyszerűen nem veszik figyelembe, hogy ezek a jogszabályok nem csak egy szűk területre eh, vannak hatással, hanem sokkal szélesebb körben. Ezt szerintem a bizottságon belül komolyabban kellene venni, mégpedig sokkal komolyabban, eh, illetve komolyabban vették, mint számos nemzeti kormány esetében itt különböző nemzeti közigazgatásban dolgozókkal, a bürokráciáról szólva, vagy, vagy tárgyalva látom, hogy különböző irányokba haladnak. És örömmel látom, hogy most gyakorlatilag egy saját igazgatóság áll fel, ami gyakorlatilag <clears throat> hatásvizsgálatokat fog végezni nagyon fontos ez, hiszen a bizottság számos előterjesztésén eh, módosítanak. A bizottság elvégzi a hatásvizsgálatot, ugyanakkor viszont ez nem feltétlenül kiegyensúlyozott. És eh, a parlamentnél is eh, fontos, hogy akár 30 új munkatárs segítségével időt és energiát fordítsanak az ilyen kérdésekre. Van Rompuy úr is említette, hogy a tanácson belül egyfajta bürokrácia figyelő részleget hoz majd létre. Tehát úgy tűnik, hogy haladnak azért a dolgok előre, a különböző bizottságok, szakbizottságok részéről, a bizottságban, a parlamentben és a tanácson belül is. Természetesen, hogyha nem szabjuk túl magasra, vagy nem tesszük túl magasra a lécet, akkor sokat tudunk elérni. A lakosság kétarcú. Ha valakinek azt mondjuk, hogy ellenzed a bürokrácia, bürokráciát, és támogatod a bürokrácia leépítését? Ó, természetesen. De hogyha a konkrétumokra kerül a sor, az egyes intézkedésekről beszélünk, vagy egy-egy eseményekről, e, eseményről, ami terhet jelent a vállalkozók vagy a polgár számára, akkor ez már egy egész gépezetet beindít, és a parlamentben is számos régió képviselteti magát, 27 különböző tagállam, és nem szabályozhatunk mindent új törvényel. Én mindig amellett vagyok, hogy keves, inkább kevesebb törvény szülessen. Nem lehet az, hogy minden új problémára alkotunk egy új jogszabályt. Hogyha valaki például a bizottság, biztonság csökkentésére gondol. Tehát ezzel köszönöm szépen a figyelmüket, és remélem, hogy ezzel egy kis adalékkal szolgáltam a továbbiakhoz. Köszönöm szépen még egyszer, elnök. Köszönöm szépen, Stajber úr, ezt a nagyon heves és nagyon érzelemdús előadást. Mark Twain azt mondta, hogy Számos eh, példát eh, lehet eh, említeni, de egyik sem találóbb, mint egy sírfelirat, akik kint vannak, nem szeretnének bemenni, akik bent vannak, szeretnének kijönni. Tehát ezzel a kis humoros felhanggal akkor a napirendi pont keretében megnyitom a lehetőséget a hozzászólásokra. Kérem, hogy röviden, először Kreszle asszony, majd Alaja Szender asszony. Köszönöm szépen. Először is nagyon köszönöm a néppártnak. Hogyan tehetjük jobbá Európát? Szerintem ez egy nagyon érdekes egyek, amit az elmúlt évek során láttam. Itt a probléma a következő. A jogszabályalkotást és a jog szabályok alkalmazását, a két világot hogyan tudjuk összeegyeztetni. A tanácson belül sem igazán tudják, hogy hogyan lehetne ezt valahogy összeegyeztetni. Ahhoz, hogy előre tudjunk lépni, több lehetőségre, több megbeszélésre van szükség, és kezdeményezésekre. Nagyon jó, hogy itt a nyelvezetben konkrétan foglalkozott, konkrétan megnevezte a problémákat, úgyhogy én ezt az előadást kiválónak tartom. A 85%-ot említette. Nagyon jó lenne, hogyha meghaphatnánk ezt a statisztikát. A CDU-CSU frakció nevez nevében is megvizsgáltuk ezt a kérdést, és ott azt az eredményt kaptuk, hogy körülbelül egy harmada jogszabályoknak valósul meg, kerül végrehajtásra. A bizottságnak is jó lenne, hogyha a bizottság is ezzel jobban foglalkozna. Számos tagállamban a bürokrácia leépítésével kapcsolatosan felmerül a kérdés, hogy ez esetleg nem vezet-e a jogszabályok megkerüléséhez. Tehát a bürokrácia leépítése egy fajta bűv szóvá vált. A, be, a elszámoltathatóság is természetesen fontos, és jobb elszámoltathatóságra van szükség. Most itt gazdálkodnunk kéne az idővel. Szenter asszony kap szót, majd a említett kollégát. Köszönöm szépen, elnök úr, én is szeretném megköszönni Stoiber úr előadását, különösen az elkötelezettségét a munkája során. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy engem közvetlenül érint a digitális tachográfiával kapcsolatos kérdés. Még nem láttam senkit, aki vezet, aki azt mondta volna, hogy ne kellene korlátozni a hivatásos sofőröket biztonsági okok miatt. A könnyű tehergépjárműveknek 150 kilométeren belül biztonsági berendezés nélkül is mondjuk van utazni, ennél rövidebb a távolság Spanyolországban, illetve a az idő, amit az úton töltenek. De minden esetre én majd kíváncsian várom a jelentésének következtetéseit. Nekem regionálisan is felelősségem van e tekintetben. Van-e esetleges megoldási javaslata a decentralizált államra vonatkozóan? Hogyan lehetne a három közigazgatási szintet más módon megközelíteni, tehát a jogszabályok alkalmazása tekintetében hogyan lehet megoldani, hogy ez mind a három szinten megvalósuljon. És ez összefügg a kommunikáció kérdésével is, amit ön is említett. Tehát fontos, hogy a polgárok is tudják, hogy Brüsszel fontos, és nem vagyunk annyira inkompetensek administratív szempontból, mint ahogy sokan gondolják. Tehát nagyon fontos, hogy a kommunikációt javítsuk, az önök csoportja, munkacsoportja is ezt javasolta. Csökkentenünk kell a jogszabályok számát, ugyanakkor a válságra való tekintettel nagyon körültekintően kell eljárnunk, hogy melyeket fogjuk úgymond racionalizálni, Geyer úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Stoiber úr, én is szeretném megköszönni a bevezetőjét. Először is egy megjegyzéssel kezdeném. Mint korábbi Bajor miniszterelnök az Európai Parlamentben azt mondta, hogy a regionális jellemzők figyelembevétele eredményezi az indokolatlan mértékű bürokráciát. Köszönöm szépen ezt. Mégpedig azért, mert amikor itt a parlamentben körülbelül egy hónapunk volt arra, hogy kiértékeljük a dolgokat a jogszabályok tekintetében. Én azt hiszem, hogy ön nagyon hiteles forrás e tekintetben. Itt azt kell megvizsgálnunk, hogy az európai költségvetés végrehajtásának hiányosságait hogyan tudjuk elhárítani. Az Európai Számvevőszék segítségével meghatározott problémák elsősorban a bonyolult szabályokra vezethetők vissza. A szabályok reformra szorulnak, és szerintem most egy kiváló és egyedülálló lehetőségünk van az együttműködésre. Egy kimondottan jó lehetőség az összes érintett esetében, hogy valamit tegyenek, például a közbeszerzések esetében hogyan lehet az eljárásokat úgy egyszerűsíteni, vagy megreformálni, hogy ez valójában a vállalkozók vagy a pályázók érdekeit szolgálják, illetve hogy a hiba arányt csökkenteni lehessen. Szerintem ez egy kiváló lehetőség most az együttműködésre, és nagyon örülnék, hogyha erről is szót váltanánk. Köszönöm szépen. 30 másodperc Holmeier asszony. Tisztelt magas szintű munkacsoport úr, ö, ö, csoportvezető úr, ami a digitális tachográfiát illeti, számos hiba ö, történt a parlamenten belül, és éppen ezért észszerű lenne, hogyha meghallgatnánk azokat az érveket, amelyek az esetleges módosításra, változtatásra irányulnak. A kis és középvállalkozások a válsággal küzdenek, és ez számukra egy nagyon jó jel lehetne, hogy mi a parlament részéről valamit tenni kívánunk a terhek csökkentése érdekében. És a munkacsoport, a kérdésem az, hogy a munkacsoport milyen ajánlásokat tud majd tenni a tagállamok felé a jogszabályok végrehajtása területén, hogy egy egységesebb szabályok érvényesüljenek, hogy elkerülhessük, hogy egy-egy ország tele tömködje saját, saját csakos jellemzőivel az esetleges jog, az egyes jogszabályokat. A közlekedési szakbizottság elnök Brian Simpson, illetve az MV kollégák feladata a digitális tahográfok eh, szabályozásának felülvizsgálata, ez nem a mi illetékességünk, és eh, azt hiszem, hogy most eh, azokra a pontokra kellene korlátozni magunkat, amelyek a munkacsoport körébe tartoznak, Stoiber úr. Akkor most visszafelé kezdeném. Mit tettünk? Ezt szeretném most eh, elmondani, hogy eh, érthető legyen a dolog. Minden kormányfőnek írtam, 27 kormányfőnek írtam levelet, és eh, ez Gájer kérdésére is talán válasz. Arra kértem őket, hogy adjanak a legjobb gyakorlatra egy-egy példát. Tehát amikor a legjobban sikerült végrehajtani egy-egy jogszabályt. Mind a 27 kormányfő adott egy-egy példát. Aki valamiben a legjobb, lehet, hogy a többi ország abban elmarad. Tehát én azt veszem, hogy a nemzeti parlamentekben kell felvetni a kérdést, hogy a franciák miért nem a legjobbak ebben és ebben a dologban például. Tehát szerintem itt nemzeti vitákat kellene lefolytatni arról, hogy hogyan ültetik át, hogyan hagyják végre az európai jogszabályokat. Nem tudom, hogy erre sor kerülhet-e, vagy sor kerül-e, de úgy gondolom, hogy az Egyesült Királyságban, Skandináv országokban, Németországban is vagy a Benelux országokban megtörténhet. Tehát egyfajta új kultúra teremtődhetne így meg. Kedves Mónika, itt az anyagban szerepel egy úgynevezett cseklista az EU jog végrehajtására. Tíz, most nem akarom mindegyiket felolvasni, tíz kérdés szerepel. Kérem, hogy ezt vizsgálják meg, nézzék meg, hogy gyakorlatilag hogyan lehetne a bevált gyakorlatot elérni, a legjobb gyakorlatot. Remélem, hogy ezzel az is egyértelmű válik, hogy nem csak a közbeszerzési jogot kritizáljuk. Számos egyéb példát fel lehetne még sorolni. Itt a belső piac kihívásairól van szó ha az egyik ország így valósítja meg a jogszabályokat, a másik ország amúgy, azt hiszem, hogy ez a belső piacnak semmiféleképpen nem használ Geyer úr. Még ehhez annyit szeretnék hozzáfűzni, ami a regionális érdekeket illeti. Itt nyilván nézőponttól függ a dolog. A regionális érdekeket én mindig is támogattam a szubszidiaritás elvét, ez kétségtelen. És azt is őszintén el kell mondanom, hogy a kereskedelmi mérleg az EU-ban, például a mikrovállalkozásokkal kapcsolatos nyilvános adatközlés. Azt hiszem, hogy itt egy kicsit átestünk a ló túloldalára ha Portugáliában felmerül egy probléma, ez nem biztos, hogy Ausztriában jelentkezik. Véleményem szerint az ilyen esetekben a bizottságnak is erőteljesebben fel kellene lépni. Az, hogy egy regionális probléma felmerül, nem biztos, hogy ezt európai szinten kell megoldanunk. Azt hiszem, hogy ebben egyetértünk. A közbeszerzési jogszabály reformja rendkívül érdekes lesz nyilván. Én most itt példaként említettem Máltát, hogy miért tart az eljárás olyan hosszú ideig az egyik helyen, sokkal rövidebb ideig egy másik országban, ezt is érdekes lehet megvizsgálni. ami a szabadság vagy biztonság kérdését illeti. Számos dologról van itt szó, hogyha egyszerre ővel és Hozendragerrel akarunk fenntartani egy nadrágot, elképzelhető, hogy az őv tönkre megy. Az abszolút biztonság eh, fanatikusok még egy harmadik eh, biztonsági intézkedést is ford, eh, foganatosítanak, még egy biztosító tűvel is megerősítik a nadrágjukat. És nagyon gyakran az EU-ban is előfordul hasonló. És sajnos mondjuk például Madridban, vagy máshogy, hogyha könnyű gépjárművekkel, tehergépjárművekkel sok baleset történik, akkor igyekeznek erőteljesebb biztonsági intézkedéseket bevezetni. De azok a járművek, amelyek 50 órán keresztül mennek az úton egy héten, nyilvánvalóan más szabályokra van szükség. Itt most a e, nadrág ő Fozentréger e, és e, biztosítótű példája alapján itt nem írhatunk elő mindenféle biztonsági előírást a kevesebb órát vezető vagy könnyű tehergépjárművekre. A gyermekjátékokra vonatkozó irányelv szerintem egy kiváló példa erre hogyha egy játékot akár Lodzsban, akár Londonban piacra akarnak dobni, ezer gyermeket kell összehívni, hogyha egy öngyújtót meg tud gyújtani ezer gyerek, akkor az nem biztonságos. tehát ezek mögött, a kérdések mögött. Számomra mindig is felmerül a bürokrácia kérdése, de hogyha egy ilyen előírással csak egy gyermek életét sikerül megmentenünk, akkor az mindenféleképpen megéri. Biztonsági okokból tehát erős jogszabályokra van szükség, vagy esetleg bizonyos lazaságra, rugalmasságra is lehetőség van. Ezt politikailag kell mérlegelni. Én csak arra szeretem volna utalni, hogy valahogy a szabadság és a biztonság között kell megfelelő egyensúlyt teremtenünk. Ez asszony természetesen a jogalkotás és a jogalkalmazással kapcsolatos elmondottak teljesen indokoltak, de a tanácsnak szerintem még eh, van, lenne mit eh, tennie, eh, mint akár a parlamentnek vagy a bizottságnak. Köszönöm szépen, remélem, hogy ezt a száraz anyagot sikerült elég érdekesen előadnom. És a néppárti frakció és a szocialista frakció többsége elfogadta nagyon félelemre méltó volt számomra. Ezt soha nem tudtam volna elképzelni, és a zöldek esetében épp úgy. Tehát közösen azt hiszem, egyre inkább megközelítjük azt a célt, hogy csökkentsük a bürokráciát. Köszönöm szépen az elnök úrnak, köszönöm a tisztelt képviselőknek, és sok sikert kívánok. A Köszönöm szépen, dr. Stoiber úr. Az, hogy a liberálisokat ő nem említette meg, az amiatt van, hogy talán nem volt biztos abban, hogy őket dicséret illeti-e, de liberálisként el szeretném mondani azt, hogy az ön elgondolása, mi szerint a jövőben a legjobbhoz alkalmazkodjunk, én ezt fontosnak tartom itt a kokobúban is, ez egy új megközelítés lehetne a költségetés ellenőrzésben, nem csak a hiba elemzést megvalósítani, kideríteni azt, hol vannak a legnagyobb arányok, hanem a versenyhelyzetről is el kell gondolkodni a legjobb gyakorlatok kapcsán, és személy szerint, illetve a szakbizottság nevében is köszönetet szeretnék mondani önnek. Ön a legjobbak közé tartozik, akiket ide meghívunk, és köszönjük szépen ezt a lendületes hozzászólást a liberális frakcióban is jártam, itt volt a leghosszabb ülés, a legintenzívebb és a leghosszabb vita, de nagyon, po, nagyon pozitív volt a támogatottság. Köszönöm szépen. Ja, wir verabschieden Herrn Stoiber mit äh, Elköszönünk Stolber úrtól, és sok energiát kívánunk neki a bürokrácia csökkentésére vonatkozó javaslatok megvalósításában. Az IMCO beli eh, kollégáknak adom meg a szót, ők a gyermekjátékszerekkel foglalkoznak, és itt eh, nem akarjuk tőlük elvenni a kompetenciákat. Az ülésre kapcsolatban el szeretném mondani azt, hogy visszatérünk a négyes napi rendi ponthoz. Elektronikusan szavazunk a különjelentésről, a 2011 per 12-es különjelentésről. Ja, Berichterstatterin Frau Andreasen. A jelentéstevő Andreasen asszony. Wir Elkezdjük a szavazást. Tehát elkezdjük a szavazást. A négyes pont, 12-es számú különjelentés, illetve jelentés tervezet. Kettes módosító, Ines a Seider. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás ellenőriznünk kell. Kiss open. Megnyitom az elektronikus szavazást, mindenki szavazott. Dann schließe ich die Abstimmung, wenn jeder abgestimmt. Lezárom a szavazást, mivel mindenki szavazott. Vagy mégsem szavazott mindenki?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 mellette, ellene, tartózkodás. Még egyszer, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hármas, mellette, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Négyes. Tag 4, wer ist dafür? mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Feld. Äh, Antrag 8. 8 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 7 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 6 módosító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 tartózkodás elfogadva. 11-es okafogyottá válik. 10-es szintén. Fällt nicht. Antrag 10 muss, ange, äh, muss abgestimmt werden. Wer ist für Antrag 10? 10-es mellett ki van ellene tartózkodás elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, egyes kompromisszós módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük az egyes kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Elektronikusan szavazunk. Hát jeder abgestimmt.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 tartózkodás elutasítva. A 18-as mellett ki van, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. A 18-ast ellenőrizzük. Moment. Ja, es nur 17 sind anwesend. Okay, dann, äh, dann schließe ich die Abstimmung. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Änderungsantrag 19. 19-es mellette. Ellene. Tartózkodás elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Check is geschlossen. Lezárom a szavazást. Ist angenommen. Änderungsantrag 20. Wer ist 20-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 21-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 22-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 23-ast visszavonták, 25-ös szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 26-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 28-as okafogyottá válik. Zurückgenommen worden. Auf 25 ist angenommen worden. Oh, false. Now it's Peshwan from the opinion. Okay. So, das fällt alles. Yes. Es geht weiter mit Pesh 1. Okay. Also, Pesh 1 ist... A Pesh 1-es módosítója. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Nem világos. Pesh. Elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Hát jeder abgest... Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hetes, mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. Nyolcas mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva. 9-es, ki támogatja a 9-est ellene, ki van tartózkodás, elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva, tízes mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadva, ellenőrizzük a PEC 10-est, nem egészen világos. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva PEC 11, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Végső elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva gratulálunk a több asszonynak, Andreasen asszonynak. A következő jelentés, Dajs Tamás jelentése. Vielen Dank. Tamás Deutsch Bericht, geht es? Äh? Tudunk a Oh, vielen Dank. Wir haben als erstes die Abstimmung über den Antrag Paragraph. Egy első bekezdés. Egyes módosító mellett ki van ellene tartózkodás. Elfogadva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva Hármas módosító mellett ellene tartózkodás elektronikusan ellenőrizzük a hármas módosítót. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A FET 1-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva blogban is szavazhatunk, a kettestől az ötösig mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, elektronikusan szavazzunk, az Tamás Tajcs jelentésről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva gratulálunk a jelentéstevőnek. Ezzel lezárom a szavazás részt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 és később vesszük majd a tanács mentesítését, hiszen a szembevőszék jelen van. Egyet tudnak érteni a napi rendi pontok felcserülésével? Önnek mennie kell, ugye? Are you there tomorrow? Are you here tomorrow? Ön itt van holnap? Akkor a hetes pontot áttesszük holnapra. Holnap délelőttre. Köszönöm. Vehetjük akkor ezt első pontként, mert én úgy alakítottam a dolgaimat, tehát hogy holnap délelőtt ezzel kezdjük. Akkor most a nyolcas napi rendi ponttal folytatjuk különjelentés, hármas számú különjelentés strukturális alapokról. A bizottság a felmerülő nehézségeket a tagországokban, az ellenőrzési rendszerekben taglalta, illetve ezzel foglalkozon Jens Gájer kolléga jelentéstevő. A számbevőszék képviselőjének megadom a szót, illetve megkérdezem a jelentéstevőt, hogy szeretne bevezető néhány szót mondani. Köszönöm szépen, elnök úr, szívesen bevezettem a témát. Először is Lazaró úrnak, a számvevőszék tagjának köszönetet szeretnék mondani, illetve a Defen úrnak és a munkatársainak. Nagyon érdekes munkát végeztünk a jelentés kapcsán, és Szívesen megosztom a kollégákkal ezeket a pontokat, amennyiben csend van a teremben. Egy fontos pontról van szó, egy olyan pont, amelyről ö, vitáztunk. Mindannyian tudjuk azt, hogy a hiba arányok a regionális politikában az éves mentesítéseknél különösen aggodalommal töltenek el bennünket, illetve az a kérdés, hogy működnek-e az igazgatás és ellenőrzési rendszerek, a bizottság hogyan reagál arra, amennyiben hiányosságokat fedünk fel, és döntő pont az, hogy milyen módon tudjuk a hiba arányt a regionális politikában csökkenteni. A számvevőszék összesen 40 regionálpolitikai programot vizsgált meg a tagországokban, és három fő kérdés adott választ. A bizottság megfelelő javítási intézkedéseket vezetette be időben, megpróbálta ezeket megvalósítani, illetve biztosította -e azt, hogy az elrendelt intézkedések eredményre vezessenek. A szembevőszék eredményei azt mutatták, hogy az időtartam amennyi időbe telik az, hogy a tagországok korrektúra intézkedéseket vezessenek be. Túlságosan hosszú. Beszéltünk a főigazgatóságokkal, és a szociális alapokat is vizsgálták. 27 hónap volt ez az időtartam, és a régió főigazgatóságnál 32 hónap volt az időtartama a korrektúrális intézkedésekhez. Éppen ezért a régi szólamokat hangoztatom újból és újból. Nagyon fontos, hogy kiemeljük a tagországok felelősségét, hiszen a tagországok azok, akik a javításra vonatkozó intézkedéseket meg kell, hogy valósítsák, tehát a bizottságnak is van felelőssége, közösen meg kell, hogy vizsgáljuk a jövőben azt, milyen lehetőségek mutatkoznak arra, hogy csökkentsük ezt az időtartamon. Ezzel kapcsolatban még el szeretném mondani, és ez szintén nagyon fontos ebben az összefüggésben, hogy ez az időkeret, amelyre a tanulmány vonatkozik, a bizottság akció terve, illetve a főigazgatóság 2008-as terve előtt került megállapítása, tehát a bizottság által megállapított hiányosságokkal elkezdtek foglalkozni, ami a politikai értékes illeti a számövőszeki jelentésben, itt nem szabad abba a hibába esni, hogy ezeket a hiányosságokat, amelyeket megállapított a számbevőszék, még most is meglévő hibáként kezeljük. A bizottság számos felépést tett az akcióterv keretében, annak érdekében, hogy megvalósítsa ezeket az intézkedéseket és a mentesítés eljárást még egyszer meg kell néznünk azt, hogy mindaz, amit a bizottság elindított, a hibák kiküszöbölésére irányult, illetve sikerült -e ezeket a hiányosságokat kiküszöbölni. A második eh, kérdés, amelyre megpróbált a számbőszék jelentésében választ találni, a bizottság eh, megfelelő biztonságot teremtette arra, hogy az tőle elvárt intézkedések, amelyek az ellenőrzési és menedzsment rendszerek megfelelő működésére vonatkoztak, hogy ezeket valóban meg is valósítsák. De a bizottság teljes mértékben ellenőrizte a megvalósulást, a tagországi hatóságok nyilatkoztak-e erről? Készítettek-e értékelést erről a tagországok? És itt is el szeretném mondani azt, hogy ez még a cselekvési terve előtt született meg. A számbevőszék eh, nem találta pozitívnak az eredményt. Az esetek 78%-ában a bizottság csak az első következtetési eredmények után nem tudott pozitív eh, eredményre jutni, és ez a 78% nagyon magas arány aggasztó, hogy a politikai szempontból kell ezeket megvalósítani, akkor ez azt jelenti, hogy nem megfelelően működnek a menedzsment ellenőrizési rendszerek a tagállamokban. A bizottság ezt megállapítja, készít javaslatokat, előírásokat arról, hogy hogyan segítse a tagországokat, és az esetek túlnyomó többségében a bizottság csak az eredmények vizsgálata után állapítja meg azt, hogy nem követték ezt megfelelően után. Tehát a tagország a bizottsági előírások ellenére is nem teljesítik ezeket. Ez nem lep meg, és nem lep meg az, hogy a hiba arányok az alapoknál nem megfelelőek. Két következtetés van, a tagországok nem teljesítenek, illetve nem jutatnak el megfelelő információkat a bizottsághoz, de a bizottság hagyatkozik a másik oldalon a tagországi információkra nélkül, hogy ezek megbízhatóságának utána járnak. Meg kell nézni azt, hogy a cselekvési terv 2008-tól oda vezetette, hogy a megbízhatóság megvalósul-e. A bizottság biztos lehet-e abban, hogy az előírások, amelyeket rögzített, de ezeket a tagországok megfelelően megvalósítják-e. Az a cselekvési terv a kohéziós politika keretében csökkenteni kívánta a hibarányt két év eltelte után, amikor csökkent a hibarány. Minden bizonyal ez kapcsolódik a ciklushoz és a struktúrális alapoknál. Hát növekedett az előző alkalomhoz képest a hiba arány, és itt beszélhetek a szakbizottság nevében, számunkra ez túlságosan magas és mutatkozik tendencia is arra nézve, hogy ez aggasztó, illetve az a szint, a hibák magas szintje, amely már megvolt a 2008-as cselekvési terv előtt is. Ezt szerencsére nem sikerült elérni, és remélhetőleg ez így marad. A cselekvési terv 2008-ban lépett hatályba Mert 2008 óta felismerhetőnek kéne lennie a hibarány csökkenésnek, legalábbis én ezt várnám, és fontos megtudni azt, hogy az általános hibarányra nézve milyen pénzügyi vonzatai voltak ennek. A jobb ellenőrzések vezettek a hibarány csökkentéséhez többek között. A könnyebben megvalósítható előírások is csökkentették a hibákat illetve a pénzügyi korrektúrák az általános hibaarány csökkentését is irányozták. A számvevőszék ezekre nem tud kitérni, de az európai adófizető számára megnyugtató lenne az, ha kimondhatnánk, az elkövetett hibák ellenére az Európai Unió ezeket a hibákat pénzügyi korrektúrák segítségével helyrehozta. Az, hogy ezt hogyan mérjük, Erről a kérdésről majd a bizottsággal még izgalmas vitát kell, hogy folytassunk. Nos, az én konklúzióm a számbevőszök jelentéséből az az ajánlás, hogy a 2007 és 13 között időszakban az ajánlásokat meg kell valósítani, kiváltképpen ami az időtartamot és a biztonságot illeti. Köszönöm szépen, Gájer úr! Köszönöm szépen a bevezető gondolatokat jelentéstevőként, most pedig Lászáros Lázár úrnak adom meg a szót a szemvevőszék nevében. Tisztelt elnök úr, tisztelt Költségvetés Ellenőrzési Bizottsági tagok, nagy örömmel mutatom be önöknek a hármas számok külön jelentést, amelyet az ESA készített azzal kapcsolatban, hogy a bizottság sikeresen orvosolta-e azokat a hiányosságokat, amelyek felmerültek a tagállamok struktúrális alapokkal kapcsolatos e, végrehajtási e, és irányító hatásságainak. Köszönöm szépen Gájer úrnak és csapatának az együttműködést, e, hiszen a külön jelentést az ő munkájára is alapoztuk. Gájer úr jelentése teljes mértékben összegzi a külön jelentésünket, így módon nagyon röviden tudom ismertetni saját jelentésünket. Az audit arra világított rá, hogy a bizottság mindent megtett annak érdekében, hogy garantálja a tagállamok irányító, hatásá, irányító hatás, hatóságainak és ellenőrző hatóságainak hatékonyságát 2006, 2000 és 2006 között. A bizottság több korrekciót kért, amelynek segítségével meg lehetett őrizni az Európai Unió pénzügyi érdekeit. Az, hogy zöggenementesen lehessen lezárni ezt a folyamatot, sajnos nem volt lehetséges, hiszen több mindent kellett a pénzügyi korrekciók mellett is ö, megvalósítani. A bizottság és a tagállamok további erőfeszítéseket kell tegyenek annak érdekében, hogy 2007 és 2013 közötti programozási időszakra vonatkozóan stabilizálják a rendszereket. A bíróság az előzőik pontosabban auditja nem foglalkozott a lezárási folyamattal, a programozás időben nem kaptunk elég biztos, biztosítékot a bizottság részéről, nem volt elegendő a hiányosságok teljes mértékű feloldására, nem volt megfelelő biztonsági háló. Az audit arra is rámutatott, hogy milyen kihívásokkal kell szembenézni a bizottságnak. Záró auditokat terveznek több esetben, viszont a lezáró nyilatkozatokban további információkat is kell biztosítani. Ez sajnálatos módon a bizottság pozícióját akadályozza, hiszen a nyilatkozatok, a kötelezettségvállalások, amelyeket a tagállami hatóságok megfogalmaztak, nem mindig pontosak. Egy további kihívás ahhoz kapcsolódik, hogy hogyan lehet felmérni a végső hiba százalékot a lezáró hatóság által. Ha 2%-nál magasabb ez a hiba százalék, akkor pénzügyi korrekciókat kell végrehajtani, méghozzá a hiba százalék extrapolációja segítségével. Több program zárása előtt pénzügyi korrekcióra lesz szükség. Mint említettem, nagyon sok esetben a tagállamok nem tudják indokolni a jogosulatlan kifizetéseket. Tehát mindenképpen egy megfelelő pufferzónát kell beépíteni pontosan az ilyen esetekre. A számvevőszék azt javasolta a költségvetési hatóságoknak, hogy meg kell -e változtatni a jogosulatlan kifizetések kiváltására vonatkozó struktúrákat. Ha megnézzük, hogy milyen nehéz pénzügyi helyzetben van néhány tagállam, nagyon sok megszorító intézkedést hoztak, ugye? Éppen ezért nagyon fontos az elrettentő intézkedések és a fejlesztés és kohézió támogatása közötti egyensúlyt teremteni. Egy ilyen válságban, ahogy Gájáról a 12-es pontban is kiemeli a jelentésében, még inkább érdeke a tagállamoknak, hogy jól működő rendszerek legyenek, amelyek garantálják a tranzakciók jogszerűségét és szabályszerűségét, és valóban értéket teremtenek a pénzért. A struktúrás alapokban mindig van társfinanszírozás, vagy magán, vagy közszektorból. Éppen ezért az ő érdekeik is kockán forognak. Másodszorban, amikor egy támogatás nem minősül indokoltnak, akkor nemzeti vagy regionális közpénzekkel kell finanszírozni ezeket a programokat. A nemzeti adófizető mindig érintett, tehát mindig meg kell vizsgálni, hogy mennyiben lehet garantálni az értéket a pénzét. A jelentéstevő beszél az egységes, vagy egyablakos auditról. A struktúrás alapok szabályai önmagukban több ellenőrzési szintet irányoznak elő. Tehát nagyon fontos, hogy a Nemzeti Irányítóhatóság, illetve az audit hatóságok hajtsák végre ezeket az ellenőrzéseket. A 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó rendelet azt foglalja magában, hogy az audit hatóságoknak meg kell állapítaniuk az éves hiba százalékokat. Statisztikailag reprezentatív azt jelenti, hogy az eredményeket lehet extrapolálni. Éppen ezért a másodszintű ellenőrzések a fő építő elemei a bizottsági biztosítéknak. Ha az audit hatóságok csak akkor, hogyha az adjuthatóságok megbízható adatokkal állnak elő, van lehetőség arra, hogy a bizottság valóban felmérje, hogy mennyire szabályszerű, jogszerű a tranzakciók voltak. Ha megerősítjük a második szintű ellenőrzéseket, akkor a jelenlegi totális alapokbeli ellenőrzési szinteket újra lehetne vizsgálni, gondolni. Köszönöm szépen, nagyon szívesen válaszolok esetleges kérdésekre. Köszönöm szépen, Lazar úr, az elhangzottakat, és felvetődik az a kérdés, a, a bizottság álláspontja, mi a bizottság álláspontja, a 80 százalék az EU költségvetésnek tartozik ebbe az illetékességi körbe, és éppen ezért meghatározó jelentősége a strukturális alapok szempontjából. Csinálhatjuk ezt úgy, hogy ön is részt vesz az eszmecserében, és akkor azok a kollégák, akiknek van valamilyen kérdése, arra kérem, hogy összességében válaszolja rá, vagy szeretne közvetlenül reagálni a jelentésre. Elnök úr, talán először csak egészen röviden szeretném rámutatni az összefüggésre. Főleg két pontra szeretnék kitérni, amire Lazaro úr kitért. De akkor legyen ez egészen rövid, pont azért, hogy a képviselőknek is legyen idejük reagálni. Először is köszönöm szépen a jelentéstevő Gerről munkáját, Lazaro úrnak az előadását, és azért, hogy ezt a jelentés a jelenlegi és a következő programozási időszak kontextusába helyezte. Tulajdonképpen nem akarok részletekbe menni. Eh, Geyer úr nagyon helyesen rámutatott, hogy a sok a jó dolgok ellenére, hiszen a jelentésben szerepelnek eh, pozitív dolgok, nem eh, marasztalja teljes mértékben a bizottságot a felügyeleti szerepe miatt, de rámutat bizonyos gyengeségekre először is 38%-a az eseteknek volt, itt volt alacsony megbízhatóság azzal kapcsolatban, hogy az állam, a tagállamoknak az ellenőrzési rendszer egyáltalán működik-e a korrekciós intézkedések után. A második pedig az, hogy az az idő, ami eltelik a korrekciós intézkedések megkövetelése és ezek végrehajtásokat, ez túl hosszú valóban. Azért ezzel nagyon hosszú ideje dolgoztunk, ne felejtsük el, hiszen ez a 2000, 2006-os periódusra vonatkozik. Azóta jobbak a szabályozások, és nagyon sok területen értünk elő fejlődést. Például a 2008-as cselekvési terv végrehajtása, ennek a hatása még nem látszik e, igazán a, ebből a jelentésből. Aztán megvan az a lehetőségünk, ahogyan ezt hallottuk, hogy további korrekciós intézkedéseket foganatosítsunk a programok, támogatások lezárásakor, és most az új szabályozással továbbá, további lehetőségünk nyílik arra, hogy a bizottság közbeavatkozzon, és korrekciós intézkedéseket követeljen meg, például, hogy felfüggesztem bizonyos támogatásokat. Nézzük meg az éves tevékenységi jelentést 2011-re. Nézzük meg a Digi Régiónak a ö, jelentését. Körülbelül minden program harmada ö, ráról beszélünk itt, és csak akkor eszközlünk, hagyunk jobbá kifizetéseket, hogyha elégedettek vagyunk a hiányosságokat javító korrekciós intézkedések végrehajtásával. Lezar úr egy jó dologra mutatott rá, nevezetesen az a lehetőség, hogy a, az el nem számolhatós kiadások helyettesíthetők, e vagy sem. Egy ilyen helyettesítés, még akkor is, hogyha nem a tagállam volt az, aki ezt felfedezte, hanem egy EU auditor, és a, ez a tagállam egyetért a javasolt, a bizottság által javasolt korrekciós intézkedésekkel. A mi álláspontunk ezzel a kapcsolatban nagyon egyértelmű. Két dolgot mondunk. Először is azt, hogy amennyiben a tagállam az, aki ö, megállapítja ezt a hiányosságot, akkor ö, akkor meg kell adni nekik a lehetőséget, hogy egy ilyen kiadást helyettesítsenek, hiszen így nem ösztönöznék őket arra, hogy igen, igenis feltárják ezeket a hiányosságokat. De ha nem a tagállam állapítja meg, hanem egy EU auditor szúrja ki ezt a hiányosságot, miután megbízhatósági nyilatkozatot tett a tagállam, akkor ezt a lehetőséget meg kellene vonnunk akkor nettó korrekcióra kell, hogy sor kerüljön. És pontosan ezt javasoltuk a következő programozási időszakra. És itt nem lehet a törvényhozóra appellálni, és amikor azt mondom, hogy törvényhozó, akkor konkrétan a parlamentre, az Európai Parlamentre gondolok, hogy nem appellálhatunk arra, hogy ez itt majd átmegy. Ez az első tapasztalat, tanulság, amit ebben a kontextusban le kell vonnunk. Aztán van itt egy másik dolog is amire szeretnék rávilágítani, és a figyelmüket felhívni, és itt számítanék a parlament segítségére. A jelenlegi periódusban az auditáló hatóságnak statisztikai mintavételi módszerrel kell ellenőriznie, ez ugye a reprezentativitás miatt fontos, a hitelesség miatt, a, a, az auditálhatósága miatt, és an, azért is fontos, hogy megfelelő korrekciós intézkedéseket lehessen előírni. Ez egy alapvető lépés, e, előrelépés az előző programozási időszakhoz, időszakhoz képest. De most az történt, hogy a tanács ö, megint csak ö, ö, nem statisztikai módszeren alapuló mintavételezést retett utalást. Ha ez így átmegy, ö, akkor itt megint csak kevésbé megbízható lenne a megbízhatósági nyilatkozat, amit a tagállam tesz, és éppen ez egy ö, dinamo, ö, dominószerűen elindítja a lavinát. És, ha, és itt szintén ödvözölném, hogyha az Európai Parlament támogatná, támogatni tudná ezt a két kérdést. Elnök úr, már be is fejezem, és még egyszer nagyon köszönöm a számövő széknek az előadását, illetve Geyer úrnak a beszámolóját. Köszönöm szépen! Azt gondolom, hogy lesz majd lehetőség erre válaszolni, de úgy gondolom, úgy méltányos, hogy a kollégáknak is megadjuk a lehetőséget arra, hogy kérdéseket, kérdéseket tegyenek fel. Weiler kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdésem van. Azt gondolom, hogy az első a bizottság képviselőjéhez szól, arról beszélt, hogy a hibák, hiányosságok megállapításakor, vagy a problémás viszonyok feltárásakor le, meg, le, beszüntetik a kifizetést, felfüggesztik. Meg tudja mondani körülbelül, hogy ennek milyen a nagyságrendje? Milyen nagyságrendben függesztenek fel ki kiadások, kifizetéseket. Nyilván nem forint fillére gondolom, hanem úgy nagyságrendileg milyen összegről beszélünk. Érdekes lenne túl látni azt, hogy mit függe, milyen összegeket függesztenek fel. Hogy ugye, amit mi politikailag ki akarunk fizetni, hogy mi az, amiből felfüggesztésre kerül. Azt gondolom, hogy lehet, hogy ezt a kérdést a következőt Geyer kolléga fogja tudni megválaszolni. Azt látom, hogy itt mindenféle hiba arányokról, százalékokról beszélünk. Szeretném tudni, hogy ez ennek a definíciója, a, a, ebbe benne van a korrupció is, vagy csak a, a tényleges hibák. Erre majd megkapjuk a kolléga a választ, Cseszkova kolléga következik. Köszönöm szépen a számvevőszék képviselőjének, illetve a jelentéstevőnek a munkáját. Azt gondolom, hogy a kohéziós politika nagyon fontos. Különösen most ezekben a mai nehéz időkben. És ezért ezzel nagyon alaposan kell foglalkoznunk. Senki közülünk nem vitatja, hogy a struktúrális politika a, az Európai Unió egyik legalapvető politika Éppen, és ezért fontos, hogy a kohéziós politikát továbbfejlesztük. Ebben az összefüggésben egy megjegyzést szeretnék tenni. Nagy idő eltéréssel foglalkozunk a pénzügyi, hely, pénzügyi kérdések korrekciójával. Tehát nagyon nagy az idő tartam, ami eltelik. Ez alig magyarázható, hiszen hogyha egy közösséges EU állampolgárnak, aki adót fizet, hogy most bízzuk meg a bizottságot, hogy olyan, adat, olyan pénzügyi korrekciókhoz szolgáltasson adatokat, amelyek, amelyek, amelyek 2008 2006 előtti, 2006 előtti időkre vonatkoznak. Értem én, hogy ezek az eljárások lassúak, és hogy itt elég bő határidőket szabnak meg, de szeretnék rámutatni, hogy egy, egy teljesen átlagos uniós adófizető számára ez alig elképzelhető, hogy itt ilyen régi ügyekről beszélünk. Éppen ezért a következő a kérdésem. Hogyan lehetne a jövőben azt biztosítani, hogy ezeket az időbeli uh, elhúzódásokat csökkentsük. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos lenne. Továbbá azt is szeretném tudni, hogy hogyan lehet gyorsabban számszerűsíteni, hogy hogyan sikerült végrehajtani a korrekciós intézkedéseket, amennyiben problémákat állapítottak meg. És végezetül szeretném elmondani, hogy nagyon örülnék, hogyha a jelentéstevő az a jelentéssel foglalkozik. Úgy értettem, hogy az egységes jelentést támogatjuk. Az a benyomásom, hogy a strukturális alapokkal kapcsolatos kérdések nagyon fontosak, különben mindig belefutunk majd különböző problémákba, hogyha nem egységesek ezek a szabályozások. Elnök, köszönöm szépen, Cseskovászony. Gressler asszonyi a szó. Köszönöm szépen. Csak szeretnék arra utalni, hogy a mostani válság a válság tagállamokban többek között a strukturális alapok kudarcával is összefügg. Ezt nem lehet nagyon elkülöníteni egymástól, tól, és éppen ezért le kell vonni a tanulságot, hogy hogyan lehet felhasználni a strukturális alapok esetében is Eh, az euróválságból levont tanulságokat. Aztán azt is, az is kérdéses, hogy milyen gyakran ellenőrizzük a struktúrás alapokból származó támogatásokat. 19%-ot eh, egyáltalán nem ellenőrzünk, legalábbis Európában. Statisztikailag nem tudom, hogy e, erről van-e valami európai eh, szinten. Hogyha a 2011-es tevékenység jelentőséget, tevékenység jelentést nézzük, akkor észrevesszük, hogy a saját kritikájukat is komolyan vették, és éppen ezért építettek be tartalékokat, azért, és így lett egyre kevesebb a pénzügyi korrekciós intézség, intézkedés. A szemvevőszék megállapításával kapcsolatban szeretném tudni, hogy mennyi vág egybe a tagállamok nyilvántartásaival, a pénzügyi korrekciók esetén én azt gondolom, hogy Cseszkova kollégának igaza van, hiszen ez a 2007-2017-es, 2013-as periódusban ezeket már alaposan feldolgozták, tehát azt gondolom, hogy amiről most beszélünk, ez most már nem is felel meg a most érvényes hatályban lévő jogszabálynak. Csak bízni lehet benne, hogy a, a válságban lévő államok tagállamok ezeket a struktúrális alapokkal kapcsolatos szabályokat be tudják tartani, és amikor jön a következő parlamenti ciklus, el ne felejtse, hogy milyen követelményeket állítunk fel. Tehát én azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha nem olyan szabályokat állítanánk fel, amit úgyse, amikor világos, hogy úgyse tudjuk betartani azt gondolom, hogy amikor a parlament támogatását kérte, én azt szeretném elmondani, hogy a, a, a 2014 től. Én azt gondolom, hogy rettenetes dolgok vannak a struktúrális alapokkal kapcsolatos anyagokban. Itt a, az, a jelentés és ellenőrzési kötelezettsége a tagállamoknak rettenetes. Azt gondolom, hogy okosabban kell végrehajtani, és ezt, mint hogyha teljesen el is felejtettük volna. Nehéz dolog a tagállamok statisztikáit összevetni, hogy, hogy ezt hogy tudjuk összhangba hozni a bürokrácia leépítésével, de hiszen azért, éppen ezért gondolom, hogy nagyon fontos, hogy itt ebben a szakbizottságban koordináljuk azt, hogy a strukturális alapokkal hogyan kívánunk ö, foglalkozni, és ez maradjon úgy, ahogyan ezt a bizottság javasolta. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen, Gresszer asszony. Ö, ez már szerepelt kérdésként, úgyhogy Devá úrnak még kérem, hogy erre, ezekre a kérdésekre is reagáljon. Erster Punkt von Frau Weilen asszony által megemlített pontot illeti. Den Aussetzungen von Zahlungen. Ami a kifizetéseket illeti, illetve a különböző figyelmeztetéseket. Egy szám jut eszembe, ami a régióra vonatkozik. A mostani szám. 3,5 milliárd euró kaphatunk volna, vagy szerezhetünk volna, hogyha nem szakadnak félbe a programok. Ez egy becslés. Ugyanis sokan nem kérnek fizetési kérelmet, mert tudják, hogy úgysem kapnak ilyen kifizetéseket. Ami pedig a hiba arányt illeti, ez az összes szabálytalanságot magában foglalja, nem csak a korrupciót, vagy a csalást, visszaélést. ami pedig az információ, a korrekciókra vonatkozó információ kérdését illeti. Ennek a forrása nem csak az a jelentés, amit a számvevőszéktől kapunk. A számvevőszék megvizsgál egy sor mintát, alaposan, részletesen megvizsgálja a nyomonkövetést. Ha ehhez képest frissebb információt akarunk, de nem ennyire részletes információt, akkor az éves tevékenységi jelentésekből találhatunk információkat a korrekciók számára vonatkozóan és az összegekre vonatkozóan. Gressle asszony, milyen arányú a megvizsgált tranzakciók, milyen arányt képviselnek ezek a tranz, megvizsgált tranzakciók. Ami a tagállami ellenőrző hatóságoktól kapott információt illeti az éves jelentés, a 2011-es éves jelentésből, itt 35%-ról beszélünk, ami eléggé nagy szám, különösen, hogyha abból indulunk ki, hogy ezek csak szúrópróba reprezentatív vizsgálatok voltak mindesetre ez jó betekintést ad a problémába. A második kérdés, hogy hány ellenőrző hatóságra támaszkodhatunk, kb. két harmad. Tehát ezek tekintetők megbízhatónak. A harmadik pont, amit felvetett, mi történik a korrekciókkal, mennyire hatékonyak ezek számunkra. Jelenleg, ha egy pénzügyi korrekcióra kerül sor a tagállam jóváhagyásával vagy egyetértésével, akkor a következő kifizetésből vonjuk le a kérdéses összeget, tehát nem várunk a lezárásig, ezt azonnal elszámoljuk. Remélem, elnök úr, hogy ezzel az összes képviselői kérdésre válaszoltam. Köszönöm, Defa úr és Lazau úr kap még szót. Kíván-e reflektálni a képviselői kérdésekre, Lazau úr? Nem, köszönöm szépen, elnök úr. Nincsenek további megjegyzéseim, ha csak nincsenek konkrétan hozzám intézett kérdései. Gayer kolléga. Számos kérdés merült fel, és szeretnék egyik másikra még részletesebben kitérni. A számvevőszék külön jelentése a 2006-tól terjedő időszakban lezárt programokra vonatkozik. Itt a tagállamok végzik el az ellenőrzést, tudjuk, hogy hol lehetne javítani, hogyha kifizetéseket kell korrigálni, azt kell megvizsgálnunk, hogy ezek milyen gyorsan történnek, milyen gyorsan reagálnak a tagállamok, a bizottság ez irányú javaslataira. E, egyértelmű, hogy itt még van tere a tovább lépésnek. A 2008-as cselekvési tervben is számos ilyen intézkedés szerepelt, és azt kell most vége, megvizsgálnunk, hogy a számvevőszék illetékeségek belül, hogy ebből mi valósult meg. Hogyan lehet jobb eredményekre jutni azokban a pontokban, ahol hiányosságokat tárt fel a számvevőszékeben az időszakban. És közben egy megfelelő időszakról beszélünk, ahol korrekciós intézkedéseket lehet foganatosítani. Cseszkova kollégának mondom ezt. A éves tevékenységi jelentés kapcsán a regionális politika vonatkozásában itt én voltam a jelentéstevője a mentesítésnek. Itt a kritikánk hatott. A bizottság sokkal gyorsabban reagál a támogatási programok korrekciója kapcsán, hogyha egyes tagállamokban hiányosságokra derül fény. Itt mi sokat kértünk, itt azokra a területekre gondolunk, ahol a kockázatok különösen nyilvánvalóak, minél előbb sort kell keríteni a korrekcióra. Mielőtt a kifizetésekre sor kerül, a rendszerben megállapítható kockázatokról van szó és akkor már eleve nem kerül sor a kifizetésekre. Ezt akartuk, és ez mindenféleképpen jó hír az európai adófizetők számára, hogy a parlament részéről a bizottság irányába megnyilvánuló nyomás, ami a tagállamok számára egy kellemes, kellemetlenebb eszközt jelent a támogatási programok kapcsán, ez gyakorlatilag eredményesnek bizonyult. és szükség lenne, hogy a tagállamok is gyorsan reagáljanak. Az éves jelentésből látható, hogy a cseh köztársaságban az EU források ellenőrzése kapcsán a rendszer szintjén gyorsan és erőteljesen reagálnak, és az EU bizottság nyomására a cseh köztársaságnak korrigálnia kellett az ellenőrzési rendszerét, tehát egyrészt gyorsítani kell, gyorsabban kell reagálni a hiányosságokra, és a biztosítani kell, hogy az illetékes hatóságok megfelelően gazdálkodjanak az EU forrásokkal. A külön jelentés nagyon fontos utalásokat tartalmaz a jövőbeni munkára vonatkozóan, és már a bevezetőben említette Geyer kolléga, hogy a bizottság már lépett, hogy a legfontosabb hiányosságokat felszámolja, és a háromoldalú megbeszélések tárgyalások során, ahol Gressle asszony részt vett, szintén felmerült, hogy ezeket a korrekciókat meg kell tenni, és hogy a bizottságot e tekintetben meg kell erősíteni. Úgyhogy a Jens Gár féle jelentés és a külön jelentéssel kapcsolatos módosítók benyújtási határideje ismert. Ezzel akkor ezt a napi rendi pontot lezárhatjuk. A módosítók határideje július 12-12 óra. Köszönöm szépen a számvevőszék és a bizottság képviselőinek a jelenlétét. Akkor ezzel le is zárjuk a nyilvános ülést ma, és most egy rövid szünetet követően a koordinátorok ülésével folytatjuk, és holnap délelőtt folytatjuk egy nyilvános ülést. Köszönöm.